Eh bien, nous allons... Euh, Megkezdjük a munkánkat. Donc, euh, bonjour. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a meghallgatásra. Nagyon ö, szoros lesz a programunk. Ha megengedik, akkor már most köszönetet mondok az előadóknak, hogy részt vesznek e, ezen a meghallgatáson. Ahogy tudják, a humanitárius segítségnyújtásnak az a szerepe, hogy segítséget nyújtsunk és emberi életeket védjünk meg. Semleges, független humanitárius segítségnyújtást próbálunk meg megvalósítani. Ami a polgári és katonai szereplők szerepét illeti fegyveres konfliktusok során, valamint természeti katasztrofák sújtotta területeken mindenképpen világosnak kell maradni ezeknek a szerepeknek. Nem szabad elmosódniuk. Azonban vannak olyan események, amikor a katonák is belépnek a, a segítségbe, például ez történt Haitin is. A humanitárius segítségnyújtás területén nem mindig megfelelően garantált a szereplők biztonsága és sok esetben fenyegetettség alatt kell, hogy dolgozzanak. Van egy saját kezdeményezésű jelentésem e témát illetően, és ebben azt kérem a tanástól és a bizottságtól is, hogy átlátható, pontos intézkedéseket dolgozzon ki a külső szolgálattal kapcsolatos tevékenység terén. Természetesen arra is szükség van, hogy az emberek ismerjék azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás miben is áll. A párbeszédet is elő kell segíteni a polgári és katonai szereplők között a kölcsönös megértés érdekében. Ezt a meghallgatást három részre osztottuk, három panel lesz. Minden eh, panel az előadások után kérdések és válaszokból fog állni. Az első rész azzal foglalkozik, hogy az Európai Unió és a válságkezelés van-e egy kockázat a, azon a területen, hogy a humanitárius segítségnyújtás túlságosan politizálódik és militarizálódik. Először Ross Mountain urat hallgatjuk majd meg, ő a DÁRA igazgatója, ő arról fog beszélni, hogy kockázat van-e azzal kapcsolatosan, hogy militarizálódik a humanitárius segítség, aztán az NGO képviselőit hallgatjuk meg, a Popovski urat, aztán Péter Zangöl következik az ECCO-tól, utána pedig Miozzo úr fog szólni a külső szolgálattól, nevezetesen a bizottság képviselője. Mindenkitől azt kérem, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt, nevezetesen 8 percet. Mindenkitől kérem nyomatékosan, hogy tartsa magát a 8 perchez, annak érdekében, hogy mindenki részt vehessen majd a vitában. Ross Mountain úr, öné a szó. Thank you very much indeed, Madam Stifter. Um... Köszönöm szépen. Kísérletet fogok tenni arra, hogy megfeleljek a 8 perces felszólalási időmnek, de hát legalábbis kihívás lesz, hogyha valóban a dolog lényegéről szeretnék szólni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és külön öröm, hogy az Európai Parlament tisztelt képviselői közül ilyen nagy számban jelentek meg. Nagyra értékeljük, elnök asszony, hogy az ember, a humanitárius segítségnyújtás középidős áttekintésében az ön szakbizottság és ön személyesen nagy vezető szerepet játszik. Az európai konszenzus észrevételeivel egyetértünk, ez egyébként a saját kutatásunk és értékelésünk eredményeinek is megfelel. Úgy gondolom, hogy a jelentés pontosan határozza meg, hogy jobban meg kell értenünk a humanitárius elveket, a már különböző szervezetek között, így az Európai Külügyi Szolgálat szervezet feladatait is figyelembe kell vennünk. Egyébként a brit kormány humanitárius válaszadó szervének elemzése is ezekre az eredményekre jutott. És ez a mai témánk. Miért fontos ez a téma? Nos, az én szervezetem a DARA éves jelentést készít a humanitárius donátori teljesítményről, vagy adományozói te- teljesítményről, a Good Humanitarian Donorship című kötet, ez amelyet fel is mutattam. Célunk az, hogy a segítség az igény alapján kerüljön meghatározásra, kizárólag az igények alapján a semlegesség és az elfogulatlanság elvét is kihangsúlyozzuk, melyekről az elnök asszony éppen beszélt. A 2010-es jelentés következményei azok voltak, hogy a segély politik, át, segélynyújtás átpolitizálódott. A 14 megvizsgált ország közül 10 ben kiderült, hogy a humanitárius segítségnyújtást más célok um, idézték elő, vagy a donátor kormányok, vagy pedig a befogadó kormányok politikai célja is meghatározták uh, az adományozás um, folyamatát uh, ezekben a vizsgált országokban. Komoly aggályunk volt az, hogy a konfliktus zónákban a um, segélyek uh, militarizálódtak, illetve sokkal nehezebb volt a humanitárius munkások helyrejuttatása és munkavégzése. Afganisztánban összekeveredtek ezek a frontok, és ezért a humanitárius munkatársak komoly veszélyben is vannak. Nagyon megnyugtató, hogy bizonyos kormányok határozottan felléptek a humanitárius térség megőrzése érdekében, és a humanitárius elvek érde, érvényre juthatás érdekében, mint az önök parlamentje is eh, elfogadandó egy, eh, önök elfogadtak előli jelentést is. Az ECHO munkáját szeretném kihangsúlyozni, nagyon jó adományozó vagy donátor az ECHO, amely azon alapvető elveket követi, hogy az igények alapján alokálja a segélyeket semleges, elfogulatlan pártatlan és minden más elv felett a semlegességet tekinti, és az igényszerűséget tekinti. A humanitárius célokban a jó donátori elvet kell érvényesíteni, de más kormányzati munkák lehet, hogy veszélyeztethetik ezt a megközelítést, mi több veszélyeztethetik ezt a humanitárius megközelítést, amelyel a krízisekben szenvedőknek nyújtunk segítséget. Ez pedig gyakran azzal magyarázható, hogy hiányzik annak a megértése, hogy milyen, mi a sajátos, specifikus volt a humanitárius támogatásnak. Nos, a középidős áttekintés éppen ezért arról szólt, hogy be kell vonni ezen értékelésekbe mind a katonai, mind a polgári szervezeteket és a donátor szervezeteket a civil és a katonai koordináció nem inkompatibilis célok kiegyenlítését jelenti. Persze a katonaság fontos szerepet játszik, de ez függ a helyzettől mindig. Ugyanakkor elengedhetetlen az is, hogy világosá tegyük, hogy világosá tegyük a különbséget a polgári és a katonai hatáskörök és fellépések között, és hogyha humanitárius célok teljesítés érdekében katonai eszközöket használnak, akkor itt mindig civil vezetésnek kell fennállnia, és biztosítani kell, hogy a humanitárius erők és a civil erők ne álljanak rendelkezésre. Csak ebben az esetben szabad használni katonai erőket. Hogyha elmosódnak határvonalak a politikai, a katonai és a, min- és a humanitárius célkitűzések között, akkor ez hatalmas, nagyon veszélyes lehet a, a segélyek odajuttatásában dolgozó polgári munkatársakra. Vannak persze különböző katonaságok, vannak nemzeti hadseregek, ugye médiciákra persze nem gondolok, vannak a befogadó országok nemzeti hadseregei, aztán vannak nemzeti hadsz eh, erők, akár egy kormány eh, által vezetett, vagy egy kormány, eh, egy ország hadserege által felállított, vagy pedig több ország hadsereg által felállított testületek, illetve vannak az ENSZ békefenntartó missziói. Létezik az Oszló iránymutatás, illetve a katonai és a polgári védelmi potenciálok alkalmazásáról szóló iránymutatás. Nos, ezek az iránymutatások szólnak az együttműködés rendszeréről. Nem tudok erről részletesen szólni, de egy-két példát ki szeretnék emelni a felhasználás tekintetében. Az egyik a természeti katasztrófák esete, amikor a nemzeti katonaság erőforrásait mondjuk Pakisztánban nagyon jól lehetett felhasználni logisztikai kapacitásokat és a helyek elérhetőségében használt technikát használták. A másik eset, amikor nemzetközi e, te, ö, csapatok nyújtanak segítséget Haiti, vagy az ázsiai cunámi esetét említhetném. Itt komplexebb a dolog, amikor konfliktusra kell választ adni. Gyakran, illetve néha inkább úgy mondanám, világos ENSZ mandátum alapján lépnek fel a, a csapatok, mondjuk a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és itt nagyon fontos, hogy a mandátumukról mindenkit felvilágosítsunk. Természetesen a humanitárius segítségek helyszínre juttatása nem a katonaság alapvető célkitűzése. A konfliktusok során akár a kormány, akár a lázadók nem veszik figyelembe rájuk nehezkedő kötelezettségeket, nos ezekben az esetekben rosszabbodik a helyzet a civil lakosság számára, és innen származnak az aggájaink, amikor a semleges pártatlan beavatkozás lehetősége csökkent. A legerettentő példa Afganisztán. Az alapvető kérdés tehát az kell, hogy legyen, hogy melyek az érintett lakosság prioritásai. Célunk az kell, hogy legyen, hogy a rászoruló embereknek nyújtott segítség hatékony legyen. Nem szabad, hogy ugyanakkor meg kell vizsgálnunk, hogy melyek a legjobb uh, um, erőfeszítések, általában az ENSZ vagy a Nemzetközi Vörös Kereszt erőfeszítései célra vezetők, de vannak olyan esetek is, amikor a katonaság beavatkozása segíthet, de a, ennek a keretfeltételeit fentebb már említettem. Úgy hiszem, hogy um, például a líbiai helyzet tekintetében is figyelembe kell venni, hogy nem szabad a politikai célkitűzéseket a humanitárius támogatással összekeverni. Fontos tehát, hogy a szereplők a helyszínen jól értsék a saját szerepüket. Vannak olyan krízisek, amelyekben bizonyos kormányok, és ezeket a helyzeteket is megvizsgáltuk, a katonásuk, katonaságukat arra használták, hogy megnyernék a lakosság támogatását, de hát ezek nem humanitárius célkitűzések. Van más esete is az katonaság instrumentalizációjának, például amikor az gazdasági támogatásnak támogatás szolgáló adományokat előnybe helyezik a humanitárius támogatással szemben, mondjuk Szomália egy ilyen példa, és vannak olyan esetek is, mondjuk Zimbabvében vagy Kolumbiában, amikor a humanitárius krízis létrejött ér maguk az állam szereplői is szerep, felelnek, és gyakran hazai elvárásoknak próbálnak megfelelni. A parlament, az Európai Parlament és a tagállamok számára nagyon fontos, hogy humanitárius ügynökségek legitim aggájait felismerjék, és segítsenek abban, hogy a krízisek megoldhatóak legyenek, és természetesen a koordinációt biztosítsák magasabb szinten. Nem tudok most a kormányok, a befogadó kormányok és a nem állami szereplők differenciált szerepébe belemenni és erről szólni, hanem be kell fejeznem mondandómat a segítség, a humanitárius elvek alapján oda nyújtott segítség vitális szerepet játszik. Az Európai Parlament és a tagállamok szerepét eh, tehát úgy kell értelmezni, hogy támogassák a nemzetközi humanitárius jog érvényesülését mindenféle által alázadók által is, és biztosíthassák, hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a humanitárius szereplők a helyszínen elvégezhessék munkájukat, hiszen a rászorulóknak nyújtott segítség a legfontosabb szempont végezetül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mantán úr. Most pedig Martinez asszony kap szót. Köszönöm szépen, Stifler asszony, köszönöm szépen a Fejlesztési Bizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást ma. Hiszem, hogy nagyon fontos szakaszba érkezett az EU külpolitikája és a K International képviselője vagyok, ez egy NGO, 87 országban veszünk részt, és fejlesztési programokkal foglalkozunk, valamint humanitárius segítségnyújtást valósítunk meg, valamint a szegénység területén a nőkkel, a gyerekekkel is dolgozunk Brüsszelben is van egy, a hálózatunknak egy irodája. Lenne néhány előzetes megjegyzésem, de a humanitárius segítségnyújtás militarizálása elvettük, és ezt nem azért tesszük, mert ideológiai okaink vannak, hanem nagyon fontos okaink vannak, ahogy Manten úr is elmondta, a kedvezményezettek érdekében működünk. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk az afganisztáni tartományi rekonstrukciós csapat munkájából. Nagyon nagy kihívások közepette kell a különböző szereplőknek működniük, különösen a katonai szereplőknek. Nagyon áthátható, hiteles módon kell megvalósítani a különböző projekteket és a humanitárius segítségnyújtást megvalósítani. Természetesen nagyon óvatosan kell eljárnunk. Általánosságban úgy gondoljuk, hogy a terror és a, a háború, az afganisztáni helyzet azt okozták, hogy mind a civil, mind pedig a katonai szereplők nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A politikának és a hatásának is hatékonyabbnak kell lennie. Természetesen figyelembe kell venni a múltbeli tapasztalatokat és a jelenlegi helyzetet is. Van egy második megjegyzésem az átfogó mm, megközelítésről. A NATO számára ez egy doktrina, az EU számára és a tagállamok számára is a, ez a doktrína, ez az elmélet foglalkozik a humanitárius eszközökkel, a fejlesztési eszközökkel, és olyan komplex helyzetekkel, mint az afganisztáni helyzet. Rasmussen NATO főtitkár elmondta azt, hogy a katonáság katonák már nem tudják megoldani a helyzetet Afganisztánban, és igenis szükségük van a nemzetközi szervezetek, az NGO-k segítségére annak érdekében, hogy, hogy az ilyen válsághelyzetekben rendezni lehessen a, a helyzetet. Tehát ez egy átfogó megközelítés, de ezt az átfogó megközelítés sok esetben félre, félreértik. Sokszor arról van szó, hogy a NATO katonai szereplőket együtt működtet. Fontos a párbeszéd, majd meglátjuk, hogy a tapasztalatok mit is eredményeznek. Néhány általános megjegyzés a külső segítségnyújtásra, humanitárius politika terén. A, mindenképpen a, az Európai Külső Szolgálat keretein kívül kell tartani a humanitárius segítségnyújtás témáját. Azt hiszem, hogy emlékeztetni kell arra, hogy az ICRC-nek van egy magatartás kódexe, ami eh, azt mondja ki, hogy független el, és elfoglalatlan humanitárius segítségnyújtása van szükség. A humanitárius segítségnyújtás nem válságkezelő eszközt jelent, ahogy azt az európai konszenzus a humanitárius segélynyújtásról nevű dokumentum tartalmazza, és amelyet a három intézmény írt alá. Nem, tud, nem tudom, hogy az EU továbbra is ellenáll-e az átfogó megközelítésnek, vagy, vagy nem, és inkább a koordináció mellett teszi le a voksot ami a politikai perspektívákat illeti, a figyelembe véve a jelenlegi líbiai válságot, a tanács március 30-án megvonta a konklúziókat Líbiával kapcsolatosan, és az ocsától kért eh, humanitárius segítséget. Ahogy az iránymutatókban látjuk, a mm, katonai eh, eszközökhöz való fordulás a legutolsó lehetőségként eh, kell figyelembe venni. Ahogy tudjuk, nem volt az ENSZ részéről se ilyen típusú kérelem. A konklúziókban a tagállamok figyelembe veszik a különböző intézkedések betartását, az OCSA is részt vesz ebben a munkában. Persze a katonai és a civil szereplők együttműködése működhet bizonyos területeken, akkor, hogyha az érdekelt felek ezzel egyetértenek. Röviden szeretném kommentálni az új válságkezelő egységet is. Nem önhelyett a, szeretnék beszélni, de erről szerepről. Ez egy koordinációs platform, és minden hatásköre és kapacitása az EU eszközöknek. Itt ebben a az egységben képviselve van, természetesen nem fogják megváltoztatni a politikát, de a gyakorlatban nagyon fontos mandátumuk lehet néhány ajánlás. Először is a úgy gondoljuk, hogy tovább kell vinni a humanitárius politikát, és az ECO-val a párbeszédet folytatni kell. Azonban nem tudjuk, hogy az ECO hogyan is fog felépni, más intézményes szereplőkkel szemben mindenképp mindenképpen beszélni kell mind a külső szolgálat, mind pedig a tagállamokkal arról, hogy az egyensúlyt biztosítani kell a humanitárius segítségnyújtás területén. Nem az önök egysége fogja ezt a problémát megoldani. Lehet, hogy ön majd néhány iránymutatást elmond itt nekünk e témát illetően az, EU, az ENSZ iránymutatói teljesen világosak a humanitárius segítségnyújtás problémáit illetően. Nincsenek civil polgári alternatívák, a civil szereplők számára a megfelelő feltételeket kell biztosítani, a koordinációs mechanizmusok, a hatékony párbeszéd a különböző szolgálatok között minden szinten szükségesek a világos elszámoltathatóság is egy fontos elem, ez a szerződésen is, szerződésben is benne van. Az Európai Külső Szolgálat fontos szerepet játszik és támogatja a mi munkánkat is. Néhány befejező megjegyzés igen, a határvonalak elmosottak, ezt láttuk az afganisztáni tartományi rekonstrukciós csapat munkájával kapcsolatosan. A kulcskérdés az, hogy ez mennyire erőteljes ez a határvonal elmosódás. A humanitárius segítség nyújtás a a fejlesztés igenis militarizálódik, ez egy tény, és az Európai Uniónak egy európai progresszív megközelítést kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi a humanitárius segítségnyújtás elveit, a szereplőket, a stabilizáció, a válságkezelés terén, és a konfliktusok és a szegénység gyökereivel is foglalkozik, és felveszi a harcot. Köszönöm szépen, Martizán asszony, most pedig Zangelónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a panelt, ezt a meghallgatást. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Mielőtt elkezdeném a mondandómat, elmondom azt, hogy teljes mértékben egyetértek az előttem elhangzott felszólalókkal, a két előző beszámolóval, vagy előadással. Néhány dolgot szeretnék tisztázni, szemantikai tisztázásra szükség van. Azt hiszem, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy politizálódik valami, minnyáján értjük, hogy mit akarok mondani. Ha azt mondjuk, hogy militarizálódik valaki, vagy vagy militárissá teszünk valamit, akkor fel kell tenni a kérdés, hogy miről beszélünk. Egy katonai beavatkozásról beszélünk? Ahogy Manten úr is mondta, egy koordinációs humanitárius beavatkozásról van szó, ugyanis minden dokumentumban ez is benne van, amelyről, amelyekről volt szó ma délelőtt, vagy pedig, és akkor meg kell különböztetünk a fogalmakat, például Afganisztán esetében a katonák azok, akik kézbe vett vették, kezükbe vették a segélyek nagy részét, és ők voltak azok, akik aztán ezeket elosztották. Tehát, hogyha humanitárius segítségnyújtásról beszélünk, az nem feltétlenül mindig humánus. Továbbá a humanitárius elvek betartása a legfontosabb ezen a területen a semlegesség, és hogyha a katonák segítenek, akkor az sikeres lehet abban az esetben, hogyha ezt megfelelő módon teszik, tehát a katonai szereplők részt vesznek a humanitárius segítségnyújtásban de például egy katonai beavatkozás az már nem támogató jellegű. Aztán különbséget kell tenni a válságkezelés és a válságra való válasz között. Ugye van a válságkezelés egyszer, vagy a, meg kell találni mondjuk egy válságra a politikai megoldást, vagy pedig egy természeti katasztrófa ter, esetében meg kell találni a megfelelő szereplőket. Azt is látjuk, hogy minél bonyolultabb a helyzet, annál nehezebb tisztán látni abban, hogy ki mivel is foglalkozik. Tehát például ma még nem tudjuk, hogy ki fog egy bizonyos válsághelyzetben fellépni, és mit fog tenni. Minél inkább úgy tekintenek bennünket, akik a humanitárius segítségnyújtásban dolgoznak, minél inkább úgy tekintenek bennünket, hogy politikusak vagyunk, annál inkább vannak olyanok a válság sújtotta a helyzetekben, akik viszont úgy gondolják, hogy mi nem vagyunk politikusok, hanem kimondottan humanitárius dolgokkal foglalkozunk. Tehát a függetlenség, a elfogulatlanság, a semlegesség nagyon fontos, ahogy már hallottuk, a hatékonyság miatt. Tehát, hogyha politikusnak vagy politizálóknak tartanak bennünket, akkor nem tudjuk megfelelő módon megvalósítani a munkánkat. Van-e kockázat? Igen, van. Ez a válasz viszont a kockázatot mindenképpen csökkenteni kell. A Lisszaboni szerződés lehetővé tette az új külső szolgálatot, külügyi szolgálatot, de nem elfogadható az, hogy az Európai Unió jogi jog alapja nem felel meg az ENSZ humanitárius rendszerének minden tagállam, az Európai Unió is részt vesz az ENSZ humanitárius rendszerében. Mellesleg a szerződésben ez benne van, amikor a szerződésről beszélünk, akkor nem is korrekt módon tesszük meg ezt, ugyanis itt két szerződésről van szó, nem egy szerződésről mert ott van az Európai Unió működéséről szóló szerződés is, és ez új cikkeket is tartalmaz. Például a, van egy teljesen új bekezdés vagy cikk a szerződésben a humanitárius segítségnyújtásról. Úgyhogy itt két elemről van szó, és ha egyesek úgy gondolják, hogy az új szerződés miatt esetleg kockázatról van szó, akkor ez nem a jó út. Tehát akik így gondolkodnak, azok nem jó úton járnak. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik betartják a konszenzust. A konszenzus a 214-es cikket úgymond megelőlegezi, itt már csak a ratifikációról van szó. Tehát mindaz, amiről beszélünk, feltételezi azt, hogy minden iránymutatót, az ENSZ különböző iránymutatóit figyelembe kell venni. Honnan jön a kockázat? Ha nem az intézményes rendszerektől, akkor honnan? A humanitárius segítségnyújtás sok története, egy sikertörténet. Azok, akik az elején ezt nem így látták, már most úgy gondolják, hogy ez egy nagy győzelem. Természetesen ugye akik ebben a szakmában úgymond dolgoznak, azt gondolják, hogy ők a jóért dolgoznak, jót tesznek a humanitárius segítségnyújtás során. de csak úgy lehet ezt a munkát is végezni, hogyha ez semleges, elfogulatlan, független, tiszteletben tartja az elveket. A szükségleteknek megfelelően kell eljárni, ez mit jelent? E, itt lehetnek technológiai szükségletek és mindenféle más szükségletek, természetesen nem a politikai hatóságoknak, hanem maguknak a humanitárius szervezeteknek kell eldönteniük, hogy milyen területen nyújtják a segítséget. Megvan az a tendencia, hogy nem tartják be mindenhol a az elveket, például Afganisztánban nem igazán humanitárius segítségnyújtás folyt. Nem mondtam azt, hogy nem segítették az embereket, de nem igazán humanitárius segélynyújtás folyt. Megkísérelték a segítségnyújtást, de nem humanitárius segítségnyújtás volt a segítségnyújtás. Tehát el kell mondanunk a külvilágnak, hogy nem dogmatikusan ragaszkodunk az elveinkhez, hanem az elveknek megvan a létjogosultsága, mert lehetővé teszik a munka megvalósítását. Az, és az elvek tiszteletben tartása is lehetővé teszi azt, hogy ne politikusoknak tekintsenek bennünket. comme j'ai déjà dit. Ahogy már mondtam, ugye Afganisztánnal kapcsolatosan, hát ez az a példa, ami azt mutatja, hogy mit nem kellett volna csinálnunk, majd beszélünk a Kongóról is, aztán ott van Pakisztán, aztán Líbia, és vannak olyan területek, például ezek az említett országok, ahol igenis jó jól folyt a humanitárius segítségnyújtás. Pakisztánban árvizek voltak, és itt nyújtottunk segítséget. Nagy volt a helyzetkülönbség az északi és a déli térségek között. Az északi térségekből át kellett a lakosságot csoportosítani más térségekbe, és itt nagyon jól folyt a humanitárius segítségnyújtás. Líbia esetében ugyanez volt a helyzet, majd meglátjuk természetesen, hogy mi lesz a helyzet. Azt látjuk jelenleg, hogy akik a határa érkeznek, azok a, azokat a személyeket most vissza visszük, repatriáljuk, és van egy a ennek a műveletnek eh, egy eh, technikai része is, és ezt a katonaság látja el. Tehát itt eh, a katonák támogatnak bennünket. Csádról is lesz majd szó, és Közép-Afrikáról mit tehetünk a továbbiakban, például csáddal kapcsolatosan is. El kell magyarázni az embereknek, hogy mit teszünk, mit cselekszünk, hogy ne úgy gondolják, hogy csak dogmatikus elvekhez ragaszkodunk. El kell magyarázni nekik, hogy mi a feladatunk, mert ha nem, akkor lehet, hogy öt év múlva nem lesz már humanitárius segítségnyújtás. Párbeszéde, folyamatos párbeszéde van szükség. Nem csak a külügyi szolgálattal, mert vele is rendszeresen kapcsolatban vagyunk, folyik az információ csere folyamatosan, mert ez a jó működés alapja, és nagyon nagy örömmel láttam, hogy a líbiai művelet során, ha így mondhatom, akkor a tanács katonai tanácsadói nagyon jól működtek, és a velük való párbeszéd is jó volt, nagyon dinamikus volt ez a munka. Ez is azt jelzi, hogy jól tudunk együttműködni. Végül pedig mindig együtt kell döntenünk, mindig együtt kell megnézni, hogy mit lehet tennünk valahol. Ez része a mi elveinknek, és nem a dogmatikus elveknek. Köszönöm szépen. Most pedig Miutszó úr kap szót. Köszönöm szépen. Elkészítettem egy prezentációt erre az ülésre, de sokkal inkább az előttem szólókat szeretném követni. És le szeretném vonni a tanulságokat. Három napja érkeztem vissza Líbiából, ahol az elmúlt hónapban már háromszor jártam. És egy-két tanulságot szeretnék önökkel megosztani a líbiai krízis idézőjelek között kapcsán tanulságokat, amelyek megítélésem szerint roppant érdekesek. A líbiai válság min a tipikus krízis minden elemeit megjeleníti, ahol fennáll annak a veszély, hogy a katonai humanitárius eh, segítségnyújtás átfedésbe kerül, ahol a humanitárius segítségnyújtás politizálódhat, eh, és ahol a humanitárius szempontokat is figyelembe kell venni. Ez egy olyan krízis, amely nem került megoldásra, és amely olyan szenáriókat vet fel, amelyek néhány óra alatt megváltozhatnak a konfliktus megoldása helyett egy eh, padhelyzet jöhet létre, vagy pedig egy olyan szenárió jöhet létre, ahol valódi katonai beavatkozásra lesz szükség ahhoz, hogy bármilyen humanitárius segítségnyújtást támogatni tudjunk. Eh, Ahogy eh, kollégám említette, Peter Zangl említette, az európai szempontból jól kiegyensúlyozott a beavatkozás Líbiában egy hónappal ezelőtt, amikor a krízis kezdetét vette, a fő kérdés, a fő cél az volt, hogy az európaiak evakuációját és a harmadik államok állampolgárainak evakuációját Líbiából, Tunéziába és Egyiptomba is segítsük már harmadik államok tagállamait, de állampolgárait, és ez EU és az EOMS támogatta ezt a operációt, ezt a fellépést, és um, Természetesen minden támogatást igyekeztünk megadni nekik. Most a krízis után pedig miután több mint 400 ezer ember lépte át a tunéziai-egyiptomi határt, illetve innen harmadik államokba jutott el az ENSZ és az UNHCR segítségével, most ezután figyelmünket a belső krízisre fordítjuk. Mint tudják, Líbia ketté esett. A nyugati részen a Kadhafi párti jak vannak hatalmon, és a keleti oldalon pedig az átalakulási nemzeti tanács van hatalmon. Nagyon borulékony, nagyon volatibilis a helyzet. Nagyon fontos tehát, hogy lássuk ezt a helyzetet, és amikor Bengáziban jártam egy héttel ezelőtt, az az érzés alakult ki, hogy nagyon kritikussá vált a helyzet Mizrátában. Ugyanakkor a humanitárius segítségnyújtásban résztvevők tájékoztattak, hogy sikerült elérni ezt a várost. Valóban a humanitárius igények fennállnak, de legalábbis sikerült gyógyszereket, orvosokat, élelmiszert bevinni ebbe a városba. Tehát fennáll a krízis, orvlövészek vannak az utcán, harcok dúlnak az utcán, de mégiscsak intervencióra talán még nincsen szükség, tehát a szárazföldi katonai intervencióra nincsen szükség. Mint tudják, készen állunk az Európai Unió készen áll, hogy megadja ezt a segítséget, ezt a támogatást. Eston asszony, főképviselő szoros együttműködésben van a koordinátorral. Mi készen állunk, a rendszer is készen áll, azért, hogy bármilyen katonai támogatást megadjunk a humanitárius segítségnyújtás érdekében, amennyiben fennáll, vagy létrejön ez a humanitárius igény. Ez idáig a humanitárius segítséget nyújtó szervezetek úgy gondolják, hogy saját eszközeikkel, katonai intervenció nélkül megoldható a segítségnyújtás, de mégis fel kell készülnünk erre a helyzetre. A helyzet volatibilis, billenékeny. A Kathafihoz hű erők megváltoztatták a taktikájukat. Hastabia közel Tripolishoz van ez a, illetve közel van Bengázihoz ez a várs város nincs messzebb, mint 200 kilométerre. Nos, Kathafi csapatai itt vannak ebben a városban, és néhány óra alatt elérhetik Bengázit. nem tankokkal, hanem páncélozott személyszállító járművekkel, PHK-kkal, illetve terepjárókkal, illetve PSK-kkal is terepjárókkal érhetik el a várost, Bengázit tehát, annak ellenére, hogy a no-fly zone-nak érvényt szereznek a szerep, szereplők. A CSDP beavatkozásra szükség lehet tehát, de természetesen kizárólag az ENSZ megkeresése és felhatalmazása alapján van erre lehetőség arra, tehát, hogy a közös kül- és védelmi politika keretén belül fellépjünk. Ez idáig közös, igazi nagy humanitárius krízis nem jött létre keleten, a nyugati térségben pedig a kathafiusz hű erők ellenőrzése érvényesült. És arról hallottunk, hogy az ENSZ missziója ismét el akar jutni Tripolisban, és innen akarja az ország nyugati felét lefedni. Folytatjuk a támogatásukat, és biztosítjuk, hogy az ECHO minden támogatás meg tudjon adni az ENSZ-nek, illetve kielégíthesse az emberi jogi, illetve humanitárius igényeket. Rövidre fogva, úgy hiszem, hogy a líbiai krízis jó példáját adja annak, hogyan van jól kezelve egy krízis. Ha a jövőben is így lépünk föl, mint ahogy idáig felléptünk, a líbiai krízis példaértékű lesz a tekintetben, hogy a humanitárius segítségnyújtást eh, elvszerűen lehet eh, végrehajtani, és nincsen átfedés. A politikusok pedig eh, azt a munkát végzik, amelyet el kell, hagyják, hogy azt a vég, munkát végezzük el, amelyeket, amelyet el kell végeznünk, mégpedig, hogy a legnagyobb nélkülözésben lévő embereket támogassuk, illetve a politikának persze támogatni kell a civil társadalmat és azokat az embereket, akik le akarják váltani Gaddafi kormányt. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig áttérünk a kérdés-válasz kérdések és a válaszokra. Van már egy lista? Igen, akkor a, azok kapnak szót, akik kértek. Először Kacsmarek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani előadóinknak, hiszen nagyon fontos kérdésekről szóltak. Számomra az afganisztáni kérdés, a kulcskérdés, ugye itt egy szemantikai különbségtételről, jelentésbeli különbségtételről beszélt. Nem tudom, hogy találkoztak-e azzal, ugye, hogy a politikusok és a katonák azok nagyon kreatívan használják a nyelvet, a katonai kifejezéseket. Tehát a háborúra például most béketeremtő missziót, a stabilizációs missziót mondanak, a bombázást pedig a különböző polgári lakosságot fenyegető fegyverek semlegesítésének vagy ártalmatlanításának nevezik. Tehát a nehéz fegyverek ártalmatlanításáról beszélnek. Ez természetesen jobban hangzik, mint a bombázás kifejezés. Aztán nyilvánvalóan a katonák akkor használják ezeket a kifejezéseket, amikor a polgári lakosságról van szó. Hogyha megnézzük az afganisztáni katonai akciókat, akkor folyamatosan a humanitárius szempontokat helyezik előtérbe, a humanitárius segét pedig itt katonák adják. Tehát itt nagyon kell figyelnünk, hogy mi történik. Tartalmát tekintve ez ugyan humanitárius segély, segítségnyújtás, de azért ez mégsem az valójában, amit Afganisztánban a katonák tesznek nevezhetjük talán segélynek, segítségnek, segítségnyújtásnak, de nem igazán humanitárius segítségnyújtás. Talán itt a jövőben kellene találni erre egy megfelelő kifejezést, ami segít minket abban, hogy elválaszoljuk egymástól azt, amit a katonák tesznek, és ami a tényleges humanitárius segély, és hogy ne politizáljuk át a dolgot, és hogy nehogy itt a katonai szempontok be türemkedjenek a humanitárius segítségnyújtásnak a világába. Tehát jó lenne, ha elválasztanánk, hogy mi az, ami katonai, és mi az, ami humanitárius szempont. Köszönöm szépen. Berman úr. Merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy teljesen egyetértek Peter Zengennel, aki azt mondja, hogy Afganisztán jó példáját adja, hogyan mondtunk csődöt. Hogyan nem sikerült a humanitárius segítségnyújtás ügyét neutrálisnak, függetlennek, nem poli, átpolitizáltnak megtartani. Az egyetlen pszichiátriai kórház Afganisztánban, amikor ezt meglátogattam az Európai Bizottság szakértőivel, egyszer csak amerikai katonák jöttek be a kórházba, akik eh, finanszírozták a pszichiátriai kormány, eh, a pszichiátriai kórház felújítását. Kitűnő példája ez a határvonalak elmosódásának, és ne felejtjük, hogy egy héttel azelőtt, hogy ott jártunk, egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát épp ezelőtt a kórház előtt 40, eh, áldoz, 40 sebesültet és több halott, halálos áldozatot követelve. Nos, amióta a líbiai válság kezdetét vettem, nem pontosan tudjuk, hogy ki felel a humanitárius segítségnyújtás ügyéért. A külügyi szolgálat? Vagy ki vezeti az európai fellépést? Vagy pedig az emberi, a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos az, hogyha nem akarjuk ezen határvonalakat elmosodossá tenni, akkor világosá kell tennünk, hogy a biztos asszony felel a humanitárius segítségnyújtásért senki más. Kérem, hogy tisztázzák ezt a kérdést számomra. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, most pedig Nozer úr kap szólt, aztán majd válaszolunk a három kérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet mondok az előadóinknak is. Azt gondolom, hogy azok a témák, amikről szóltak, gyakorlatilag több kérdést vetnek föl, mint választ adnak a már meglévő kérdésekre az alapelveket világosan ismertették, hogyha humanitárius segítségnyújtásra van szükség, akkor semlegesség, pártatlanság, a jelszavak és nyilván a lakosság szükségleteinek figyelembevétele. Tulajdonképpen ez lenne az utolsó szempont, amit én kiemelnék, hogyha a lakosság, a népesség azt kéri, hogy katonai segítségnyújtásra kerüljön sor, akkor úgy gondolom ez egy fontos szempont például Bengázi esetében is erről volt szó. Természeti csapások esetén, például a haiti cunami esetében úgy gondolom, hogy szükség van együttműködésre, és itt a humanitárius és katonai segítségnyújtás átfedésbe kerülhet, ez azonban nem probléma, hiszen itt a katonaságnak van a megfelelő infrastruktúra a birtokában, ami segíthet a helyzetben. Ugyanez volt a helyzet a líbiai menekültek evakuálása esetében is. Más példák is voltak azonban, az elefántcsontpartból, Afganisztánból, különösen aztán ugye Irakból és Líbiából is, ahol azt kell, hogy felismerjük, hogy a katonai politika, a honvédelmi politika primátusa érvényesül, Kacsmarek kolléga itt már szóvá tette, hogy figyelnünk kell a szóhasználatra, a megfogalmazásra. A katonai szóhasználat ugyanis e, változik, és hogyha soft power kifejezést használom, mint a NATO-nak a stratégiáját, akkor nagyon kényelmetlen érzés kerít hatalmába, hogyha pedig konkrétan a saját országomnak a kormányára gondolok, ott van egy fejlesztési segélyért felelős miniszter, aki aláveti magát a másik eh, tárca primátusának vezető szerepének, és egy másik országnak a egyik minisztere katonai sapkába jelent meg a média, képviselő elő, média képviselői előtt, tehát azt láthatjuk, hogy összekeverednek itt a humanitárius és katonai szempontok, és ez veszélyes. Az afganisztáni jelentés tárgyalásánál ott voltam, és nagyon sok nem kormányzati szervezettel konzultáltam a jelentés elkészítése előtt, és egy üzenetet mindenképpen magamévá tettem ennek során. A nem kormányzati szervezetek azt mondták, hogy hallgassatok ránk, ugyanis mi vagyunk azok, akik elsőként voltunk ott a válság sújtotta országban, mielőtt a katonák odaérkeztek volna, és e, mi voltunk azok, akik a katonák kivonulása után is még ott maradtunk tehát a nem kormányzati szervezeteket civil szervezeteket, a segélyszervezeteket sokkal jobban be kell vonni a munkába, és az utolsó megjegyzésem az itt folyó vita egy nagy konszenzushoz fog a végén elvezetni. Ezt az eszmecserét eh, a külügyi bizottságban is le fogjuk folytatni, illetőleg ennek a a SZEDE albizottságában is, és ott fogjuk majd meglátni, mik azok a határok, Eh, amelyek segítenek abban, hogy a katonai szempontoktól mentes humanitárius segítségnyújtás legyen. Akkor elkezdjük a válaszadást. Hogyan szeretnének eljárni? Mindenki akar válaszolni külön-külön a kérdésekre, vagy megosztanak bizonyos kérdéseket? Tehát mi a hatékonyabb? Ki kezdené? Monsieur? Okay. Uh, for what is concerning the, uh, uh ami a külügyi szolgálatot illeti, illetve a külügyi szolgálat és az emberi jogi és a humanitárius segítséget illeti, teljesen világos, hogy Georgieva biztos asszony felel a humanitárius segítségnyújtásért. Nem hozunk létre párhuzamosságokat, technikai, politikai probléma nem áll fenn. A misszió, amelyet végrehajtottunk Líbiában világos tapasztalatokkal jár. Háromszor voltam Líbiában, tudom, hogy a ekós kollégám mit végez, elfogadom a becsatolásukat, az inputjukat, és ennek hasznát vesszük. Órákat töltöttünk az ECHO-s kollégákkal, um, elmondták um, azon információkat, amelyeket a humanitárius szintéről szereztek, és ezen kép segítségével tudtuk a többi kezdeményezést, amelyek párhuzamosak a humanitárius kezdeményezéssel kialakítani. A különböző segélyforrásokra gondolok, a stabilitási instrumentumra, a DEPCO-ra is még folytathatnám. Tehát valóban igaz, hogy legesleg legkorábban nehezen definiáltuk az én szolgálatom szerepét, az ECO-ét és az humanitárius szolgálatét, de egyre inkább azt mondhatom, hogy jó irányba haladunk, jól dolgozunk együtt. Köszönöm szépen, kiegészítenék. Um, oui, Igen, köszönöm szépen. Két-három dologra szeretnék reflektálni, ahogy már mondtam. Hát az ECO főigazgatóság már évek óta konszenzus alapján működik és 15 hónap óta van érvényben a Lisszaboni szerződés, és amit 2009 óta tettünk, azt a Lisszaboni szerződés tiszteletben tartása mellett tettük meg. Berman úr kérdésére már válaszolt a kollégám Agostino. Georgieva asszony a felelős humanitárius segítség témájáért, ami Lib- Libiát illeti, ott vannak a csapataink, Bengáziban is jelenleg ketten, két csapat, és elemzik a helyzetet, ahogy önök is tudják. Nem Bengáziban lesz a legkockázatosabb a helyzet, itt inkább jól működik a segítségnyújtás, de fontos, hogy a szake, szakértőink ott legyenek, hogy felmérjék a helyzetet, hogy elemezzék a helyzetet, és fogadják a lakosság különböző rétegeit. Ott van Tripoli, Tripoliban sem ö, ö, nagy ö, szükség van a segítségnyújtásra, tehát nem ott van a legnagyobb szükség, de természetesen, hogyha a helyzet megváltozik, az ECO szakértői elmennek a többi térségbe is, ahol problémák lesznek. Ott van ugye a, az elefántcsontparti helyzet, ahol 36 órával ezelőtt megváltozott a helyzet. Ha a paralelt vonunk, párhuzamot vonunk a libiai és a, az elefántcsontparti térségben, akkor azt lehet elmondani, hogy már 30 milliót költöttünk el a Líbiát, illetően a, a repatriálásokra, elefántcsontparton pedig a Libériából való visszatérésére. Tehát e, e, itt segítjük az embereket ilyen területeken. Azt hiszem, hogy mindenki számára világos ez, és hogy a, az a kérdés, hogy az e- ECO főigazgatóságnak vannak-e aggodalmai, agályai, azt hiszem, hogy nincs, nincs. A, az egyedüli veszély a humanitárius segítségnyújtás területén csak akkor adódhat, hogyha a, nem tartják tiszteletben a létező elveket, tehát a veszély az nem az intézményes rendszerekből adódhat. Most ami a szemantikát illeti, a, meg, a szó használatot, Kacsmarek úr is megemlítette ezt a problémát, természetesen a szemantikai kreativitás nem a katonák jellegzetes tulajdona, és én nekem sem hatásköröm végül is ezzel foglalkozni. A válaszom csak az, hogyha általánosságban valaki azt mondja, hogy XY a humanitárius szót használta, akkor remélem, hogy megfelelő módon használta, de akik nem tudják, hogy ez mit is jelent, mit foglal magába, azoknak el kell magyarázni, hogy mit jelent ez a szó. Timmer asszony, nagyon röviden, és még Ber- Berman úr is kért szót. Nagyon nyugtató a válasz, azonban nekünk az Európai Parlamentnél meg kell védenünk a pénzügyi függetlenséget is, ugyanis, ugyanis voltak ilyen határvonal elmosódások a pénzügy, tehát a finanszírozás területén is, a külügyi szolgálattal kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy az észak-afrikai témákat illetően itt számos olyan hangot hallottunk, hogy kétségbe vonják a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos határvonalakat, és azt hiszem, hogy nem teljesen világos a helyzet, és itt nem csak Georgieva asszonyról kell beszélni. Elnök asszony, először is Dimmer, Dimmer asszony kap szót. Engem az a kérdés foglalkoztat, amit elhangzott. Nem tudom, hogy azok alapján, amit most itt hallottunk, tényleg lehetséges egy éles határvonal húzás a humanitárius segély és a katonai beavatkozás között, illetve a politikai cselekvés között. Remélem, hogy ez a világos különbségtétel, amit mindannyian szeretnénk, ez a valóságban is megvalósítható. Sajnos azonban a valóságban mindig lesznek átfedések a területek között, és lesznek segélyszervezetben dolgozó munkatársak számára veszélyes helyzetek a segélyszervezetek részéről újra és újra azt halljuk, hogy ők maguk is életveszélyben vannak egy ilyen konfliktusban, sőt vissza kell vonulniuk sokszor a válság sújtotta területről. Engem az érdekelne, hogy az ön véleményük szerint van-e cselekedni valónk az alternatívákat illetően, és, és az ENSZ égisze alatt, vagy az é Európai Unió szervezeteinek égisze alatt van-e esetleg lehetőség további intézkedésre lehetőség a katasztrófa védelem területén, méghozzá olyan intézkedésekre, amelyek nem katonai, hanem polgári irányítás alatt állnak. Eh bien, akkor nincs már több kérdés, akkor megadom önöknek a szót. Mountain úr válaszolna, vagy Ma- és Martinez asszony is. Sorry. Ah. Merci. <laughs> <laughs> okay, merci. Quand même. Um, thank you very much. I'd, I'd like to, to... Köszönöm szépen. Vissza szeretnék térni a szerepek világos különválasztásának kérdésére. Nagyon fontos, hogy a különböző szereplők által játszott szerepeket világosan lássuk. Az ember olyan fogalmakat használ, amelyeket nehéz precízen meghatározni, például amikor a civil lakosság védelméről beszélünk és a nemzetközi közösség ezzel, ezt prioritásának tekinti gyakran, még a libiai válság előtt is így járt el. Hogyha tehát megnézzük a nemzetközi közösségen belül ennek a fogalomnak az értékelését, régen az internally displaced, tehát az országon belül előzött emberek érdekében való beavatkozást az ország belügyébe való beavatkozásnak tekintették. Ám az ENSZ biztonsági tanácsában megváltozott a helyzet, és a legtöbb ENSZ békefenntartó misszió, például konkrétan a Kongói Demokratikus Köztársaságban elsősorban legfelső prioritásának a civil lakosság védelmét tekintette. Mindez pedig azt jelenti, hogy a katonai erők, amelyeket alokálnak, ezt a célt kell, hogy szolgálják. Persze a katonaságot sehol sem arra képezik ki, hogy a civil lakosságot megvédjék. Mi több egész másra képezik ki őket. Tehát, hogyha ezt a célt akarjuk szolgálni, akkor a katonaságot tehát erre célra kell kiképezni. És a civil lakosság védelme nem mindig katonai akciókat tesz szükségesé, mint a no-fly zónok, vagy a, esetleg a, a katonai beavatkozást. A Kongói Demokratikus Köztársaságban azt láttuk, hogy a humanitárius szervezetek kérésére kéksisakosok kis csapatait lehetett eh, bevetni, és ez elrettentő hatással volt. A kék sisakosok nem osztanak élelmiszert, hanem valóban katonai akciókat hajtanak végre a civil lakosság védelme érdekében, az akció pedig általában kimerül a jelenlétükben. Ez azonban nem humanitárius akció, humanitárius kihatása van a katonai fellépésnek biztosítják a humanitárius szervezetek számára azt a területet, amely, azt a térséget, amelyben dolgozhatnak. Tehát a fogalmak összemosódnak. És nagyon fontos, hogy az egyes szereplők és persze a döntéshozók is jól értsék ennen maguk szerepét. Fontos, hogy a katonaság, még ha a békefenntartók is, tisztában legyen azzal, hogy melyek a humanitárius fellépés keretfeltételei. Tehát nagyon fontos, hogy a képzésben ezt a szempontot is érvényesítsék. Többen beszéltek Afganisztánról. Valóban a segélyben dolgozó munkatársak és a katonai, katonai fellépés között elmosódott a határ, és bizony a tálibok gyakran azt hitték, hogy a segély szervezetek munkatársai voltak éppen a katonák a katonai beavatkozás segédcsapatai. És ennek következménye az, hogy a humanitárius munkatárs, szervezetek munkatársait is megtámadják. És ahelyett, hogy segítsége, semleges humanitárius segítséget nyújtanának, igyekszenek őket az egyik vagy a másik oldalra megnyerni, és ilyen módon célokká válnak a humanitárius munkatársak. ahogy a nemzetközi csapatok egyre inkább elhagyják Afganisztánt, és a humanitárius szervezeteknek egyre inkább nagyobb függetlenséggel kell fellépniük Afganisztánban, nos hát ebben az esetben külön aggasztó az a jelenség. A líbiai helyzethez nem tudok hozzászólni, nagyon nagy érdeklődéssel követtem ezt a párbeszédet, párbeszédet a funkciók különválasztásáról ugyanakkor. Nagyon fontos, hogy a politikai érdekeket elválaszok egymástól. Az egyes tagállamokban ugye létezik mondjuk az ECHO, tehát az európai megközelítés, de léteznek a tagállami segítsége nyújtási programok. És fontos, hogy itt a politikai érdeket külön a humanitárius érdektől. Több tagállam kijelentette, hogy az a politikai célja, hogy Kadhafi mondjon le. De hát ez nem egy humanitárius célkitűzés. Akár segíti ez a humanitárius helyzet javulását, akár sem. Nagyon fontos tehát, hogy a kölcsönös, független humanitárius fellépést biztosítsuk, különösen az olyan zónákban, amelyekben kathafi erői vannak hatalmon. És persze gyakran összemosódnak az határvonalak. Martínez. Köszönöm szépen. Csak röviden a kérdésekre válaszolnék. Ami a szemantikát, a jelentés elméletet illeti, lehet, hogy nagyon naív vagyok, de hogyha például a fejlesztési politikáról beszélünk, a szerződés teljesen világos, amikor a fejlesztési politika céljait meghatározza, ez pedig nem más, mint a szegénység megszüntetése. Persze, okoskodhatunk arról, hogy mi a szegénység. De Afganisztánból ö, megtanulhattuk, hogy a képzés több, mint egy iskola építése. Itt valóban az iskola minőségéről van szó, az is egy felmerül, az a kérdés is felmerül, ki fog itt tanítani, hogy jutnak el a diákok az iskolába. Fontos tehát, hogy a szerepeket tisztázzuk, de az elvek teljesen virágosak. Amit Rossz mond, a percepcióról, az érzékelésről nagyon fontos. Mondjuk az én szervezetem és más, eseté, más szervezetek eseteiben igaz, hogy ezen országokban már a katonai beavatkozás előtt jelen voltunk, és úgy döntöttünk, hogy maradunk a hosszú távú felépítés támogatása érdekében. És valóban az, aki a munkánk hatékonyságáról az dönt, hogy mennyire tekintenek bennünket függetlennek. A nemzeti hadseregek szerepéről nem akarnék most beszélni, de persze a krízisek vála, adott vála során nagy szerepet játszhatnak, mint például a pakisztáni árvíz esetében tették. De a katonaság mindig az utolsó mencsvár, infrastruktúrát, utat építhetnek, de ez az utolsó mencsvár kell, hogy legyen. De jelzem, hogy több mint tíz évbe tellett, hogy a fellépések következményeit lássuk. Kollégáink mindig újra elmondják, mert tíz éve elmondják, hogy mit várunk el mi, humanitárius szervezetek, és lassan most kezdik megérteni az üzenetünket. Nekünk, humanitárius szervezeteknek kell meghatároznunk, hogy milyen párbeszédet akarunk a biztonság területén, de a koordináció kérdései tekintetében is. És a koordináció nem valakinek a lekezelése kell, hogy legyen, vagy leszervezése, hanem a valakivel együtt való koordináció kell, hogy legyen. Nos, ami az ECHO-t illeti, az ECHO idáig valóban független adományozónak vagy donátornak bizonyult, megfelelt a semleges humanitárius segítségnyújtás elveinek. Ahogyan Sandos úr mondta, fontos, hogy alaphangon a függetlensége vezesse a humanitárius segítségnyújtást. Persze, könnyen mondhatjuk azt, hogy rendelkezésre áll, rendelkezésünkre áll a pénz, de fennáll a kockázat annak, hogy az EU alaphangon um, ugyanazt az egyen fellépést alkalmazza, pedig a helyzeteket differenciáltan kell látni. De a szerződések teljesen világosan fogalmaznak, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezt az eszmecseré. Ja nem, még akkor, igen, elnézést kérek, nem vettem észre. Igen, még van is időnk. Először is a kérdés Berman úr részéről, hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy a jövőben az eszközök kialakítása keretében az Európai Unióban keveredik a humanitárius segítségnyújtás más szempontokkal. Nekem az a véleményem a vitáról, hogy az üzenet világossága, és, tehát a biztos és a parlament által küldött üzemet bizt, világossága ellenére úgy gondolom, hogy mindenki abból indulhat ki, hogy a probléma még fennáll, de talán meg tudjuk oldani a jövőben. Ami Cimmer asszony kérdését illeti, természetesen mindig olvashatunk olyan szövegeket, és értelmezhetünk, eh, amelyek fontosak a számunkra, és úgy értelmezzük, ahogy az nekünk tetszik. A libiai döntése kapcsolatos kérdését fontosnak tartom, nagyon fontosnak tartom az ötödik megfontolás és az első szakasz is két elemet emel ki egész világosan, nevezetesen az egyik elem az az, hogy egy támogató akciót terveznek, tehát itt egyfajta ilyen humanitárius segítségnyújtás koncepcióját láthatjuk, másodszorban pedig mind a két szövegben világosan rögzítve van, hogy nem az ENSZ, hanem az ENSZ OCSER kérésére kerül sor a humanitárius segítségnyújtásra, tehát nyilván való, hogy itt a polgári szempontok dominálnak. Ez számomra itt tehát világos, és amit eddig Eston asszony az állásfoglalásaiban mondott, az gyakorlatilag megfelel ennek az irányvonalnak. A másik kérdés pedig, amit a polgári védelemmel vagy katasztrófa védelemmel kapcsolatban tett föl kérdésként, mint tudja, októberben volt egy közleményünk ebben a témakörben, és azt gondolom, szumma szummárom ennek pozitív volt a fogadtatása a nyilvánosságban, és itt a ház is foglalkozik még ezzel kapcsolatos állásfoglalással, amit valószínűleg mi is támogatni fogunk, és a úgy gondolom, hogy a bizottság részéről eléggé szerények, úgyhogy itt nagyon meg kell néznünk, hogy hol jutunk keresztül az ellenálláson, nehogy aztán egy, nehogy, has, nehogy elhasaljunk a polgári védelem területén. Nyilván minden segítség ezen a téren az üdvözlendő, de min, nem minden tagállam állt be erre a hullám hosszra, és képviseli ezt a véleményt. Reméljük, hogy nyára befejeződik ez a munka, és akkor meg lesznek a szövegtervezet amelyeket meg ebbe az évben benyújtanak. Az előkészítés folyamán és az eszmecsere vita folyamán, eh, ami a jogalapokról szól, talán még részleteiben is foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. És akkor áttérünk a második panelre. Kérem, hogy két előadó jöjjön ide fel a pódiumra. A második részben a helyi ügyekkel foglalkozunk, esettanulmányok következnek a polgári és katonai kapcsolatok menedzselése témában. Kérek egy kis csendet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 a kongói demokratikus köztársasággal kapcsolatos esettanulmányról fog szólni, majd Ganássá tábornok úrat üdvözlöm. Ő, ő volt a békefenntartó csapatok volt parancsnoka Csádban és közép és az afrikai köztársaságban. Aztán Ingrid McDonald asszony kap szót. Mindnyájuk 8 percet kap a felszólásához. Először Kabamba úr következik. Köszönöm szépen, asszonyom. Ha megengedik, akkor a no kunda, no job, ez lenne a beszámolom címe, tehát ez azt jelenti, hogy utalunk a segítségnyújtásra és a katonai szerepre is. No kunda, no job. A 2008-ban mm, a MONUSCO jelszava volt, kunda egy felkelő volt, tehát egy bukott tábornokról van szó, a, aki sokáig tartotta a hatalmát a ö, Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A MONUSCO ö, nagyon sok ö, szerepet, nagyon nagy szerepet játszott, mint fontos eszköz a konfliktusok megoldásában van egyszer egy ideológiai, egy stratégiai és egy gazdasági funkció is. Hogyha a különböző funkciókról beszélünk, és figyelembe vesszük a nemzetközi humanitárius segítésnyújtás, akkor a, arról, arról kell beszélni, hogy Kunda tábornok, aki tehát egy felkelő mozgalmat hozott létre, humanitárius katasztrófa fát idézett elő az országban, és ellenőrzött számos gazdasági segítségnyújtásban résztvevő folyamatot is. A MONUSCO figyelembe véve, és ezt a jelszót, hogy no kunda, no job, el kell mondani, hogy a a fő, hogy a, hogy a fő dokumentumok meghatározzák a MONUSCO tevékenységét. Már 1927-ből van egy dokumentumunk, amely kimondja, hogy a MONUSCO egy fontos eszköz a civil, a polgári lakosság védelmére, és segítségnyújtást is ad különböző természeti katasztrófák esetén a, a kongói katonaság, tehát harcban áll, állt Kunda tábornokkal, és harcolt Kunda csapatai ellen, számított a szervezetünk a MONUSCO segítségére annak érdekében, hogy felszámolja a Kunda tábornok csapatait. Továbbá ott vannak a milíciák is. A milíciák szintén szereplők ebben az egész válságban. A milíciák számára a miliciák általában a lakosságot megfosztják a javaiktól, és, és gyermekeket toboroznak ahhoz, hogy a jövőbeni konfliktusokban fegyveresen részt vegyenek. Ami a teljesen világos az, hogy a nemzetközi szervezetek számára biztosítani kell, hogy jobban hozzáférjenek a lakosság különböző rétegeihez, és a segítségnyújtást megfelelő módon működtethessék. Látjuk azt, hogy az országon belül el kell hagyniuk az embereknek a lakhelyeiket, más területekre, térségekbe viszik el őket. Természetesen ott vannak a kék sisakosok is, akik védik a polgári lakosságot. Stratégiai szerepe van a MONUSZKONak, tehát egyrészt, aztán ideológiai szerepe is, mert amikor a lakosságot áthelyezik egyik térségből a másikba, vagy a menekültekkel kell foglalkozni. Tudjuk, hogy milyen nagy katasztrófák voltak az ország keleti részén, és nem csak az ENSZ kék sisakosaira van szükség, hanem a nemzetközi szervezetek segítségére is. A nemzetközi segítségnyújtás kapcsán a gazdasági szerepről is beszélni kell, mert a humanitárius segítségnyújtás lehetővé teszi a különböző kereskedelmi tevékenységek beindítását is a helyi piacokon. A lakosság táborokba való elvitele azon a címen, hogy védik őket, hát sajnos nem mindig megfelelő módon történik, ugyanis sok esetben a lakosságot támadják, fellépnek az emberek ellen, és sok esetben kérni kell a segítséget, de voltak olyan időszakok, amikor a kéksisakosok nem tudták e, e, megoldani a polgári lakosság védelmét. 1 millió 200 ezer embert e, üztek el a lakhelyeikről, több százezret megöltek, és a szervezetünk, a MONUSCO semmit nem tudott tenni, hogy véget vessen a polgári lakosság ellen elkövetett visszaéléseknek. Ami a humanitárius segítségnyújtás militarizálódását illeti. Egyrészt az ENSZ-nek van egy missziója, nevezetesen az, hogy védje a lakosságot katonai eszközökkel is, azonban nem indíthat háborút például a, fel, a lázadók ellen, és a, természetesen a civil lakosság ellen sem. Na most, mi, mi vonható le mind ebből, ami az ENSZ csapatainak kötelezett, elkötelezettségét illeti, ez jelentős elkötelezettség, de nem igazán világos mindig, hogy háborút indíthatnak-e, vagy csak a polgári lakosság védelmét kell ellátniuk, tehát nem világosak a határvonalak, nem igazán tudják, hogy mi a feladat. Az ENSZ dokumentumának hetedik, cikkeje, hetedik fejezete pedig teljesen világosan kimondja a, a feladatokat. Aztán a lakosság lesz végül, az emberek lesznek áldozatai ennek a kettősségnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Ganesha tábornok kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én tábornok voltam, de most már független konzultáns vagyok, és nem dolgozom aktív módon a katonai területen, és nem sokára egy svájci szervezet konzultánsa leszek, amely biztonsággal foglalkozik. Én vagyok az egyedüli katona, a, tehát mm, katona, akit meghívtak erre a ö, meghallgatásra. Ez azért elég furcsa. Na most ö, ö, nagyon fontos elmondani azt, hogy vannak, akik még emlékeznek az EUFOR Csád közép-afrikai köztársaságban végzett munkájára a helyszínen egy bizalmi kapcsolatot tudtunk kialakítani a humanitárius szervezetekkel. Természetesen ez az egész folyamat egy ellentmondásos helyzetet alakított ki. A mandátumunk arról szólt, hogy a lakosság védelmét biztosítsuk, és semmiképpen nem léphetünk fel Csád és Szudán közötti határmenti szakaszokon. Természetesen Csád nem értett mindennel egyet. Az európai, Európa pedig meg szerette volna erősíteni a biztonsági politikáját és védelmi politikáját katonai együttműködés segítségével. Természetesen a mi feladatunk az volt, hogy fellépjünk, hogy, hogy védjük a lakosságot, és azt láttuk, hogy a, hogy a lázadók erőteljesen előtérbe kerültek, és a lakosság védelme pedig inkább háttérbe került. Éppen ezért kapcsolatba kellett lépnünk a humanitárius szervezetekkel és ügynökségekkel. Ezek a kapcsolatok nagyon pozitívnak mutatkoztak és ígéretesnek annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjuk a missziónkat betölteni. Tehát mi volt a mm, feladat? Védeni, védeni és védeni. Védeni a menekülteket, védeni a helyi lakosságokat védeni, a, az áthelyezett embereket, körülbelül 400 ezer embert kellett védeni, kevesebb, mint 4 ezer katonának egy olyan ö, nagyságú térségben, amely ö, duplája Franciaország területének. Tehát teljesen világos volt szavakban ez a mandátum, azonban a gyakorlati téren nem az volt, ahogy már hallottunk Montaigne úrtól is. A mi mandátumunk katonai mandátum volt, a, én nem semlegességről, hanem elfogulatlanságról beszélek, a mandátumunknak ilyennek kellett lennie. Volt egy civil katonai együttműködés is a címik rövidítve, és természetesen olyan események is sorra kerültek, amelyek súlyosították a helyzetet, például Jamenában a, a lázadók támadást indítottak a csapataink ellen, és ekkor jött el Kusner úr Csádba, február végén, és akkor azt mondta, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az esős időszak előtt még visszatérjenek a lakhelyeikről eltávolított emberek. Számomra is ez egy nagy dilemát okozott, ugyanis a francia külügyminiszter Kushner úr nyilatkozatát mindenképpen figyelembe kellett vennem, de azt is tudjuk, hogy milyen szerepet játszott a, a politikában a miniszter, viszont én ö, ott voltam a csapatok élén, és figyelembe kellett venni a e, e, helyi adatokat. Semmiféle mandátumunk nem volt arra, hogy közvetlen katonai akciókat indítsunk, viszont a lakosság biztonságát feladatunk volt biztos, biztosítani. A kapcsolatunk mm, aztán a végén megszakadt a humanitárius szervezetekkel, különösen az Irinnel, az Oxfammal és az ICG-vel. Számunk, számomra az volt a fontos, hogy megértsem, hogy miért nem tudtam jól együttműködni a humanitárius szervezetekkel, és nem igazán ö, különböző nyilatkozatokat akartam tenni. Én voltam a katonai felelős ott a helyszínen, és a részvevő nemzetek, 25 részvevő nemzet vett részt ebben a műveletben, és ezeknek is a vezetője voltam. Számomra fontos volt, hogy a munkám szabadsága biztosítva legyen természetesen egy idő után át kellett csoportosítani a különböző célkitűzéseket. Elmagyaráztam a különböző NGO-k vezetőinek, hogy nem értettem a kritikájukat és a szkepticizmusukat. Személyes kapcsolatot alakítottam ki végül is az NGO-k vezetőivel, egy éven át, másfél éven át rendszeresen találkoztam személyes vacsorák keretén belül is a civil társadalom képviselőivel, és ezáltal visszaállt a kapcsolatunk koherenciája, és rendezni tudtuk a polgári katonai szereplők közötti együttműködést teljes mértékben részt vettünk már a műveletekben, részt megalakítottunk egy információs rendszert, heti újságot adtunk ki, amelyet az OCSA is megkapott, és a többi NGO is. A Csád kormány nyomására lehetővé tettük azt, hogy minden feladatot és műveletet az esős időszakban is biztosíthassanak. Részt vettünk különböző civil és katonai munkában, képzésben, kimondottan a különböző helyszínekre küldtem a csapattagjaimat, nyolc humanitárius projektben is részt vettünk, és az ocsán keresztül ellenőriztem is a humanitárius projektek megvalósítását. Az egyéves művelet során tízezer katona vett részt ebben a munkában, és természetesen tiszteletben kellett tartani a humanitárius és a katonai szereplők munkáját. A tervezésünk során a líbiai menekültekkel kapcsolatosan is elindítottunk egy projektet, figyelembe véve az oszlói elveket, és remélem, hogy a továbbiakban is folytatják a jó szándékú munkát a térségben. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony az európai szolgálat megpróbált meghívni más katonai személyiségeket is, de senkit nem találtak, aki eljöhetne ide a meghallgatásra. Most pedig Ingrid McDonald asszony kap szót, aki a Norvég menekült tanácstól jön ön Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni az előttem felszólalóknak, és meg szeretném köszönni, hogy a Norvég Menekült Tanács nevében itt lehetek. Ami az NRC-t illeti, a mi szervezetünket 60 éve létezünk, körülbelül 20 országban tevékenykedünk. Az itt elmondottak, az elvekről mondottakról már az előttem szólók felszólaltak, éppen ezért egyből a gyakorlati kérdésekről szeretnék szólni. Az elmúlt éveket Afganisztánban töltöttem, például a Nemzeti Civil Katonai Munkacsoport elnöksé, elnöke voltam, de sok tapasztalatot szereztem Szudánban, ahol szintén a civil és a polgári katonai együttműködés, illetve határvonás területén dolgoztam. Nos, ami a principiumokat illeti, itt az elfogadás egy nagyon fontos alapelve. Amikor a <clears throat> Fülöp-szigeteken jártunk, és ott egy nagy akcióban vettünk részt itt, és ez az elvérvényesült. Fontos tehát, hogy a kormány és a helyi szereplők elfogadják a jelenlétét a humanitárius szervezeteknek. Meg kell világítanunk, hogy az emberek érdekeiért vagyunk ott, és nem ö, vállalunk, nem vagyunk pártosak. Tehát nagyon egyszerű szinten azt mondhatjuk, hogy mi a konfliktus egyik felét sem veszélyeztetjük, hanem az igényeket szolgáljuk ki, a rászorulók igényét, és nem instrumentalizálhatónak bennünket politikailag. Ma a nemzetközi katonai kérdésekről szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb kihívás a jövőben a nemzeti katonaságokra hárul a komplex környezetekben, de most azért a nemzetközi katonai erőkről szeretnék beszélni. Afganisztánban léteznek a különböző katonai és civil iránymutatások, guideline-ok, és um, mi körülbelül két évet dolgoztunk azon a katonai szervekkel együtt, hogy ezen iránymutatások valósággá váljanak. Jól működnek ezek a papíron, de a valóságban egész egyszerűen csődöt mondtak. Sok oka van ennek, és erről szeretnék ma beszélni. Ez egyik fő célja annak, hogy ez nem működnek ezek az iránymutatások, a Hearts and Minds kampányban keresendőek, tehát hogy nyerjük meg az afgánok gondolkozását, és nyerjük meg a szívüket is. Voltak éppen tulajdonképpen itt csak a katonai szervek a saját test, es, a saját öm, csapataikat akarták megvédeni humanitárius segítségnyújtás álcája alatt. Kelet-Afganisztánban a orvosi NGO-k például ugyanazon környezetben dolgoztak, ahol a katonasi kórházak működtek. Egész egyszerűen nem volt ugyan ugyanaz a két kórházi részlet, de mégis ugyanazt a munkát végezték, ugyanazon kedvezményezettek számára dolgoztak, és egyszerre csak a fegy, fegyveres felkelők megtámadták az NGO-kat is, nem tudtuk különbséget tenni. Aztán, amikor jött egy új parancsnok, azt mondta, hogy most akkor másként járunk el. Voltak éppen 20 évnyi segítségnyújtás veszett oda, Egyszerűen azért, mert ezek a szereplők nem tudtak már fellépni, elvesztették a hitelességüket. Tehát nem csak az elvekről kell beszélni, hanem um, meg kell ezeket valósítani is. Persze azok az afgán lakosok, akiknek ideig volt orvosi ellátásuk, egyszerre elveszítették ezt. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy sajnáljuk az embereket. Gyakran halljuk a katonákat, amikor azt mondjuk, hogy sajnáljuk az embereket. Nem sajnálnék el őket, hanem egész egyszerre látnék, hogy az embereknek jogukban áll a támogatáshoz hozzájutni, és az ő igényeiket teljesíteni kell. Mi tapasztalt profik vagyunk, mondom, 60 év tapasztalata van az én szervezetemnek, mi tehát tapasztalattal rendelkezünk. Afganisztán nyugati felén azt láttuk, hogy az egyik PRT amelyek a vak, amely a vakok iskolájával dolgozott. A következő nap a vakok iskolájának adott támogatásokat eladták, berendezéseket eladták a, a illegális piacon, a fekete piacon. Egész egyszerűen ez a csalás állt fenn, korrupció állt fenn, és ez persze utána ez minden programra negatív kihatással volt. Aztán létezik az úgynevezett CNN vagy BBC kihatás, vagy effektus. Hogyha a vevőket vagy pedig focilabdákat, vagy könyveket osztunk, akkor persze szeretnénk, hogy ez láthatóvá is váljon. És a katonaság itt nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ezt szeretné látni a lakosság otthon, nem azt akarják, nem a harcok valóságát akarják látni otthon. Tehát voltak éppen ezt a agendát kvázi ők is előbbre viszik, és e, ilyen módon a katonaság humanitárius fellépését jelenítik meg ezek a tévécsatornák, és ezzel megint összemosódnak a határok. Tehát a PR, a katonasi erők PR fellépését e, okosan kell koordinálni. Tehát, hogyha az identitás, az önazonosság elmosódik, ez gyakran e, szándékos. Ezt a fehér járművek vitáján láttuk. Tehát a katonaság is fehérre festett járműveket használ, nem csak mi, egész egyszerűen azért, hogy ne, támadj, ne támadják meg őket. Tehát, hogyha két kilométerre van egy, egy talibán csoport, aki egy öngyilkos merénylőt állítottak oda, hogy bombát robbanjon, hát akkor hogyan különböztethetnék meg a katonákat, akik fehérre festett járműben vannak tőlünk, és egész egyszerűen ez a civil lakosság kárára megy. Mi volna tehát hasznos? Hogyan tudjuk javítani a helyzetet? Sok iránymutatásuk van, de az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Úgy hiszem, hogy ha ebben egy lépést előre tudnánk tenni, ez nagy hatással volna. Röviden még a stabilizációról, a lázadók um, és a stabilizáció, uh, ezek mind ilyen definíciós kérdések hiszen valóban a humanitárius szempontot egész egyszerűen be kell emelni a konfliktus megoldás szolgáló toolboxba, eszköztárba, és a civilekre kell eh, a legjobban koncentrálni. Iskolák, klinikák, kórházak, orvosok, tanárok, ezek eh, a konfliktusban eszközökké válnak voltak éppen, miután a katonaság hazamegy, ők azok, akikre az ellenfél lesújt, hogyha a katonaság elvonult, hazament. Hogyha őket instrumentalizáljuk a konfliktusban, akkor utána veszélynek tesszük ki őket. Ez pedig egy nagyon komoly aggály az afganisztáni átmenet tekintetében. Mi történik azon emberekkel, akik a támogatást kapták, ha katonaság kivonul? Mi történik a humanitárius szervezetekkel, miután a katonaság elvonult, hogyha úgy gondolják az afgánok, hogy kollaboráltunk, hogyha pártosak volt, úgy gondolják, hogy pártosak voltunk a konfliktusban. Nagyon fontos ügyről van tehát szó, és itt is látni kell, hogy azon is sok múlik, hogy hogyan beszélünk a konfliktusról. Gyakran hallunk PR kijelentéseket, például Líbiában is, amikor az egyik államfő azt mondta, hogy Líbia egy humanitárius háborút vívunk Líbiában. Nagyon nehéz ez persze ott az embereknek elmagyarázni, mondva, hogy haló, haló, mi nem vagyunk a konfliktus részei, mi tényleg humanitárius támogatásokat adunk, amikor valaki, egy politikus magát a háborút humanitárius háborúnak nevezte. Még egy valamit hozzá szeretnék tenni, mégpedig az, hogy nagyon fontosak a hatékony koordinatív mechanizmusok, az OCSA nagyon fontos szerepet játszik, és a konfliktusos környezetben jobban támogatni kell az ocsát. Az ECO függetlensége nagyon fontos, alapvető fontossággal bír annak érdekében, hogy ezen elvek érvényesüljenek, és ezzel is egyetértünk. És azt, ami be kell fejeznem, köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Megkezdjük a vitát. Először Schüller. Nem. Nem. Nem jól írták fel a, az úr nevét. Schneller úr következik. Je suis désolé, Elnézést kérek. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy ezek az információk nagyon hasznosak voltak. Évekkel ezelőtt jártam Kongóban az AKC közgyűlésével, és azt kellett, hogy mondjam, hogy nagyon is nagy benyomást tett ránk az a, fejl, az a fejlődés, ami Kabila alatt volt ott a régióban. Ugyanakkor sok nehézség is maradt. Annak idején nem volt az a benyomásunk, hogy az ország keleti részében erősödik a konfliktus, azon, tehát akkor teljesen máshogy láttuk. Azt láttuk, hogy egy olyan fejlődés alakult ki, ami ugyanakkor aggodalomra ad okot, eh, és ahhoz vezet, hogy újabb háborús helyzet alakul ki az országban. Az elkövetkezendő időszakban választásokra került sor, ezek tervszerűen lezajlottak. Tudom, hogy a jelenlegi elnök keleten nagyon sok szavazatot kapott, és így nyerte meg a választásokat. Neki van egy állandó ellenlábasa, aki kevéssel elvesztett a választásokat annak idején, és azóta is politikailag aktív mit tartanak a választás folyamatáról? Az ugye mindig egyfajta ilyen küzdelem. A keleti lázadó vezetők eh, esetleg eh, hatalomhoz juthatnak, és katonai konfliktus alakulhat ki ebből? Ez aggodalmamra ad okot. Akkor mindjárt meg is adom a szót a válaszra, mert nincs, nincs... Ja, de igen, még Görensz úr, Görensz úr. Na, hát nem írta fel nekem Görensz úr nevét, látja, akkor Görensz úr kap szót. Hát ne, ugyanis még nem jeleztem idáig, hogy szeretnék szólni, de két több kérdésem lenne Afganisztánnal kapcsolatosan. Még mindig nem tudom, hogy mi a valódi oka annak, hogy ott Afganisztánban fenyegetik a humanitárius segítségnyújtásban részvevő szereplőket. Ugye a talibánok megpróbáltak tehát meg, mi, megpróbálták a talibánok összes állás pontját lerombolni, aztán szeptember 11 után egy békésebb szakasz kezdődött, és nem tudom, hogy miért fenyegetik a humanitárius segítségnyújtókat. Továbbá, ugye általánosságban a, azok a szavak, hogy humanitárius és katonai, hát nem igazán összehozhatók. Példát szeretnék hozni. Vannak NGO-k, amelyek egész egyszerűen nem társfinanszírozzák a különböző műveleteket ak- akkor, hogyha az országuk konfliktusban van volt olyan szervezet, amely nem visszautasított minden társfinanszírozást olyan országokban, ahol, ahol fennállnak a konfliktusok. Szeretném tudni McDonald asszonytól, hogy a humanitárius segítségnyújtókat mennyire lehet biztonságban tekinteni, és egyáltalán mi történik akkor, hogyha nem finanszíroznak olyan országokat, amelyek háborúban vannak, vagy konfliktusban vannak. Jó, rendben van. Zimmer asszony is kér felszólalást. Hát- Az előadók egyike utalt arra, hogy a humanitárius segély és a katonai beavatkozás a katonák részéről ahhoz vezet, hogy egy a hosszú folyamat alakul ki, ami nyilvánvalóan ahhoz vezeti, a katonák sokat tanulnak a, katon, a humanitárius segítségnyújtásról. Ez azonban nem vezet ahhoz, hogy a válság sújtotta területek és a válságos helyzet helyzetek, azok gyakorlatilag a katonák felvonulási terepévé válnak Teljesen mindegy, hogy az amerikai hadsereg katonáiról, vagy más hadseregek katonáiról van szó. Ők maguk pszichikai megterhelésnek vannak kitéve, amikor ilyen válsághelyzeteken kell fellépniük, harcokban vesznek kész. Kérdés, hogy utána képesek-e átállítani saját magukat a humanitárius segítségnyújtásra jelenleg az Egyesült Államokban volt katonák ellen per folyik, mert ők afgán civileket, polgárokat megöltek. Tehát hogyan tudjuk azt komolyan elvárni, hogy olyan emberek, akik ilyen fegyveres konfliktusokba voltak belekapcsolva éveken keresztül, utána képesek arra, hogy hiteles humanitárius segítséget nyújtanak. Én ezt egyszerűen nem értem meg, nem látom át, és számomra itt ez az a pont, ahol a kör ismét bezárul, egész egyszerűen nem elég azt mondani, hogy itt egy hosszú tanulási folyamat volt. Én a saját tapasztalat, hogyan látják önök a saját tapasztalataik alapján, hogyan látták ezt önök? Lehetséges ez vagy sem? Monsieur Schneller, vous voulez... Schneller úr, akkor pontosítaná a kérdését? So wenig Fragen sind, da will ich... Nem tudtam, hogy ilyen kevés kérdés hangzik el, éppen szeretnék még én is feltenni egyet érdekes volt, amit McDonald asszony mondott, és csodálkoztam azon, hogy hogy hogy itt a segítők és a katonák közötti konfliktust eh, ennyire kiemeltet. Amit Cimmer asszony mondott, azt én nem fogadom el. Afganisztánban egyértelmű a tendencia, hogy egyrészt harcolni kell, senki nem akar oda elmenni segítőként, hiszen ott katonai harcok folynak. Ez kell, ez szolgálja a közösség érdekeit, és aztán pedig humanitárius segítségnyújtásra van szükség, tehát nyilván valamit a két dolog egymás, egymással együtt jár, egymást követi, én sok országban azt a tapasztalatot gyűjtöttem be, hogy ez az állandó váltógazdálkodás, a szükséges katonai beavatkozások és a segítségnyújtás között az egyes segélyszervezetek részéről, ez a kettő ez együtt jár egymással, egymást kiegészíti. Azonban sokszor azt látom, ez két oldal között sokkal több a konfliktus, mint inkább az együttműködés. Köszönöm szépen. Akkor átérünk a válaszokra. Kivel kezdjük? Talán McDonald asszony, akkor kezdené? Um, just to talk about the security in terms... Ami pedig a biztonság, a humanitárius munkatársak biztonságát kérdezi, illeti, illetve a finanszírozás kérdését illeti, nagyon komplikált ügyel állunk szemben. De mondok egy pontos példát. Um, a északnyugat Pakisztánban, amikor ott jártam, itt nagyon fontos volt, hogy ki adja a finanszírozást. Volt egy finanszírozó, akiről a helyi lakosság azt mondta, hogy ha ettől a domátortól pénzt fogadtok el, akkor, meg, akkor nem dolgozunk veletek együtt. Vagy volt a munkatársaknak egy nemzetiség, amelyet nem fogadtak volna el. Afganisztánban Inkább az volt a kérdés, hogy politikai vagy um, katonai célt szolgál-e valaki. Tehát, hogyha úgy gondolták, hogy a lázadók elleni stratégiának részei vagyunk, vagy pedig a konfliktus valamelyik felével szolidarisok vagyunk, az veszélyezteti. Tehát, ám, hogy, tehát a, finanszírozás nem jelentett problémát egész addig, amíg nem állt fenn annak a gyanúja, hogy az egyik irányba elfogultak lennénk, és ezt a konfliktus mindkét fele irányában meg tudtuk jeleníteni. Tehát valóban az a kérdés, hogy mennyiben fogadnak el bennünket, és mennyiben sikerül a percepciót kialakítani, kik vagyunk, és mit végzünk. És fontos, hogy senki se instrumentalizáljon bennünket, de a KPK esetében ugye egyszerűen be kellett fejezni a munkát. Itt a security management, a biztonság kezelése tekintetében hiányosságok mutattak. A független finanszírozás tehát nagyon fontos, tehát például az ECHO finanszírozás nagyon fontos, hiszen az ECHO-t mindenki függetlennek tartja, és ez sok akciónk, projektünk számára mérvadó volt. A másik kérdésre kollégám fog azt hiszem válaszolni, de hogyha megvizsgáljuk Afganisztánt, mondjuk 42 eh, öm, ország van jelen, százezer, százezer katona van jelen, különböző nyelven beszélnek, különböző PRT van, van, akik három-hat havonta rotálódnak, hát milyen fajta tanulásra lehet számítani? és valóban jogában áll bárkinek a civil lakossággal kísérletezni. Ezt akartam mondani a bevezetőmben is. Arról, hogy vannak profik, szakértők, a humanitárius szervezetek szakértők, mi azok vagyunk. Különböző tapasztalatokkal rendelkezünk, tudjuk, hogy hogy kell profi módon végezni a munkánkat, és valóban biztosítani kell, hogy az igényekre a humanitárius szervezetek adják a választ, ne valamilyen volontarelista módon közelítsük ezt meg. Aztán nem tudom, hogy az önkérdését pontosan értettem-e, ugye hát miért is, ha nem másért, mint a tolmácsolás miatt. Szóval nem tudom, hogy az önkérdését jól értettem -e, de ha jól értettem, azt mondhatom, valóban fönnáll a konfliktus, egész pontosan szólva. Valóban fennáll a konfliktus, és nagyon fontos, hogy a katonaság és az éberhatóság jól megértjük egymást, és nagyon fontos ez is, hogy megértsük, hogy a katonaságnak ez a célja, hogy a konfliktust kezelje, a humanitári szervezetek pedig az a célja, hogy a problémás civil lakosság problémáit megoldják, és az igényeiket megválaszolják. Amint a politika tehát beavatkozódik, és így beavatkozik, és igyekszik a pénzek odaítélését befolyásolni, összemosódnak a szerepek. Én magam a katonaságnak is dolgoztam, tehát tudom, hogy miről beszélek. Nem csak arról van szó, hogy a katonaság konkrétan megjelenik, hanem már akkor is, hogyha politikai stratégiákat használják, az is az egyes önazonosságokat elhomályosíthatja. Köszönöm szépen, kifolytatná. Igen, köszönöm szépen. Először is egy olyan kérdése válaszolok, amit másnak tettek fel, nem nekem valamikor a polgári és a katonai szereplőkkel kapcsolatosan nem viccelni akarok, de hogyha én úgy határoztam meg Csádban a polgári és a katonai szereplők szerepét, mint egy szerelmi történetet. Tehát nem tudtuk, hogy hogy, vagyis tudtuk, hogy hogy indul, de nem tudtuk, hogy hogy fog befejeződni. Tehát vannak ilyen történetek. De most akkor komolyabban válaszolnék a konkrét kérdésre. Nem szeretném, hogy félreértsék azt, amit mondtam. Tehát tízezer katona volt ott jelen Csádban. Nem azért mentünk oda, hogy ott valamit megtaláljuk, meg, valamit megtanuljunk, hanem ne, valami új know-how-t például, hanem azért voltunk ott, hogy védjük a lakosságot, azonban a katonáink, a tisztjeink egy teljesen új világot ismertek meg. Például megismerkedtek a bizottság, az Európai Bizottság ott lévő civil tisztségviselőivel, tehát le kellett velük értetni nagyon sok dolgot, és a kapcsolatrendszert is ki kellett alakítani, tehát ők nem tanulni mentek oda, de nagyon sok mindent megtanultak végül is a, a, a világból, a humanitárius NGO-k munkájából és azt is látták, hogy a katonai fellépés, tehát a védelme a polgári lakosságnak, ez volt az ő mandátumuk. Tehát végül is ez aztán nyilvánvalóvá vált számukra, de az elején nem volt teljesen nyilvánvaló, hogy a lakosság is megfelelő módon értelmezte -e a, a, a saját védelmét meg kellett könnyíteni tehát a munkát. Nehéz volt számukra azt is megérteni, hogy, itt, hogy a lakosság 60 különböző etnikumból ö, ö, áll, és, és az embereket se nem a szívük, se nem a szellemük által nem lehetett igazából megközelíteni. Én úgy gondolom, hogy nagyon is kinyílt számos katona világa ezáltal, hogy ott dolgoztak Csádban. Na most én azt kérem önöktől, hogy támogassák, támogassák azokat az erőfeszítéseket, amelyek lehetővé teszik a civil lakosság védelméről szóló dokumentumok megismerését, a, kül, a doktrinát, az elméletet is meg kell ismerni. Nagyon nehéz, mert kevés az anyagunk. Én találkoztam az ENSZ csapataival is, a vezetőikkel is, és nagyon fontos lenne a doktrinát is ismét, ismerni. Kamamba úrnak adom meg a szót, köszönöm szépen a kérdéseket is, ami a negatív fejlődést illeti. Na most honnan is ered ez a negatív fejlődés? A 2006-os legutolsó választások óta még mindig vannak nem ellenőrzött, nem kontrollált milíciák az országban, tehát egészen északtól a dél, dél-keleti térségig. És ezek a milíciák, ezek a csoportok továbbra is erőszakosan lépnek fel, fosztogatnak, támadnak. Azt is tudni kell, hogy 8000 kék sisakos van ott a helyszínen jelen, hogy védjék a polgári lakosságot de a mandátumok nem igazán világos, tehát nem lépnek fel mindenhol. A civilek védelmét nem tudják a, sisa, a kéksakosok biztosítani, és itt belépnek a humanitárius segítségnyújtók. A lázadó csoportok között vannak kongóiak, és vannak külföldi csoportok, burundiaiak, ruandaiak, ugandaiak, sőt most már szudáni csoportok is ott vannak a köztársaság keleti határán. Éppen ezért az ország keleti részén a civil lakosság fenyegetve van, és egész egyszerűen rosszul érzi magát. A választásokkal kapcsolatos kérdésekre szólva. Természetesen figyelembe kell venni a különböző konfliktusokat, és nagyon nehéz hozzáférni a lakosság bizonyos rétegeihez, akiket például a válaszok listájára fel lehetne venni fontos az is, hogy a jövőbeni választásokat jól előkészítsük. Aztán a választások során is biztosítani kell a védelmet, ugyanis a különböző lázadó csoportok az ország keleti részén továbbra is jelen vannak, és, és ez problémát jelent. Azt is látjuk, hogy, hogy az ENSZ eszközei csökkennek, Tehát összességében és átfogó módon csökkennek az eszközök, a lehetőségek, és ezáltal a védelem is. Aztán van egy új szerv, amely a választási kampány előkészítésével foglalkozik, és egyáltalán a választásokkal. Ez a Nemzeti Választási Tanács. Azt hiszem, hogy a annyi problémánk lesz, hogy el kell majd halasztani a választásokat, tehát 2011 helyett 2012-re kell halasztani a választásokat majd. Aztán van a kérdésének egy másik aspektusa is, inkább a jövőbeni kilátásokkal foglalkozik. Az alkotmány módosítása nevezetesen, hogy, hogy az elnöki választások ezentúl már nem kétfordulósak, hanem egy fordulósak lesznek. Természetesen ez az elnök jelölt malmára hajtja a vizet de általában a választók mindig a saját régiójuk jelöltjére szavaznak, nem egy másik régió jelöltjére fognak szavazni. A keleti térségben természetesen sokkal több, többen laknak, nagyobb a lakosság száma, tehát hogyha ott választók a választókat regisztrálják, akkor nagyobb természetesen a lehetőség, hogy az ő jelöltjük győzön de azt is látjuk, hogy ahogy mondtam, a keleti térségben nincs béke. Aztán ott van a az ellenzék képviselője, úgymond, Jean-Pierre Bamben. Őt a hágai bíróság is perbe fogta, aztán ott van Mobutu a Movutu ellenes Zembeki, aki egy közép pártot képvisel, se nem baloldali, se nem jobboldali, és mivel nagyon sokan nem elégedettek a helyzettel, elképzelhető, hogy ez a jelölt is kap majd elég sok szavazatot. Matematikailag, tehát számszerűleg elég nehéz lesz Szekedi jelöltnek a választásokat megnyerni. Hát ennyit akartam elmondani. Elnök asszony, köszönöm szépen. Görensz úrnak még lenne egy kis kérdésem, mielőtt átérnék az utolsó panelre. Igen, vissza szeretnék térni a katonák és a humanitárius szereplők problémájára. Hogyha vannak olyan katonai szereplők, akik humanitárius munkát végeznek, akkor ezek olyanok, olyan humanitáriusok, akik egyenruhában vannak, vagy vannak olyanok, akik nincsenek egyenruhában, de végül is az Európai Uniót képviselik, ők fenyegetettséget érezhetnek, ugyanis itt összemosodnak a határvonalak. Aztán természetesen, aki egyenruhában van, talán kevesebb veszélynek teszi ki magát, mint aki nincs. Tehát például a humanitárius segítségnyújtók. Aztán beszéltünk az ECO-ról, a, tehát az ECO szakértői, szakemberei kevésbé fenyegetettek, mint a ö, többiek. A humanitárius szereplők ott vannak a helyszínen, korlátozott időszakig, azonban akik a fejlesztéssel foglalkoznak, hosszú-hosszú éveken át ott maradhatnak az adott térségben, és őket nem ugyanabból a, az alapból finanszírozzák. Éppen ezért szeretném tudni, hogy hogyan lehetne biztonságba helyezni a különböző szereplőket azt hiszem, hogy szét kellene választani a külügyi szolgálat embereit egyrészt, a, a, akik szintén végeznek humanitárius munkát, és a fejlesztéssel foglalkozókat. Tehát a, a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés között hogyan lehetne megkülönböztetést tenni. Eston asszony, hát nem volt igazából nem válaszolt tisztán e témára. Mi is lesz e, a helyzet például, hogyha a fejlesztési dimenzió konfliktusba kerül, mondjuk a katonai dimenzióval. Hogyan lehet kezelni ezt a konfliktust? Az lenne tehát a kérdésem, hogy nem kellene egyáltalán feltenni ezt a kérdést, és meg kellene különböztetni a külügyi szolgálat és ezt a másik, tehát a fejlesztési dimenziót mert hogyha nincs a humanitárius segítségnyújtásnak utilitarista jellege, akkor nem igazán fog működni. Tehát itt az egy, együttműködést biztosítani kell a két terület között, de a végcélt kell nézni, a fejlesztést, a fejlődést. Nem nekünk kell fejlődnünk, hanem a fejle, fejlődést kell segítenünk. Ez egy kényes kérdés persze, de a kényes kérdéseket is fel kell tenni. Elnök asszony, valaki válaszolna? Kamamba úr. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ö, teljesen világos, hogy hogyan is határozzuk meg a katonai missziókat. Ugye a katonai missziókat nem szoktuk te világosan meghatározni, a definíciójuk nem igazán világos. Azonban a, a döntések megvalósításában tisztán kell látnunk, és világosan kell látnunk az adott helyszínnel kapcsolatos helyzetet elemezni kell. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a katonai akcióval meg lehet egy problémát oldani, akkor az, az lesz, és természetesen a katasztrofa sújtotta lakosságot is meg kell védeni. Tehát itt két aspektusról van szó. A katonai szerep jelenleg most még nem igazán világosan meghatározott szerep. Még az ensz belül is vita folyik erről. A, most már a kék sisakosok harmadik generációjáról beszélünk, és azt mondjuk, hogy multifunkcionális szerepük, mandátumok kell, hogy legyen. Tehát a kék sisakosok már védik a lakosságot, igazság, az igazságszolgáltatásban részt vesznek, háborút indítanak, harcolnak, és így tovább. Tehát el, a mandátumuk eléggé nem világos. Viszont a döntéseket a helyszínen világosan kell megvalósítani. McDonald asszony. Think that very clearly. Nagyon világosan azt mondhatjuk az NGO-k nevében, hogy a humanitárius feladatokat külön kell választani. A humanitárius fellépés politizációja komoly kihatással jár. Már az a felvetés, hogy a baktári vendégház után történtekkel, történtek után az ENSZ-el együttműködjünk-e, rávilágít a dolog lényegére. Tragikus volna, hogyha az ECO-val is ez történne, mint az ENSZ-el. Az ECO egy nagyon fontos humanitárius donátor de ugyanakkor nagyon fontos, hogy a fejlesztést se politizáljuk át hiszen mondjuk a sátrakat, a lepedőket és az élelmiszerosztás volna egyedül a humanitárius segítségnyújtás, és a többi, mint fejlesztés, fejlesztési segély. Nem, azért ez sem igaz. Komplex a helyzet, komplexek a kihívások, és nagyon fontos itt a polgári segítségnyújtást a katonai támogatástól külön válasszuk. A humanitárius ügyet külön kell választani, de ugyanakkor a jó fejlesztésnek mindig igénye alapúnak, és nem politikai vagy uram bocsá, katonai vezetésűnek kell lennie. Nagyon fontos tehát, hogy ne militarizáljuk át, és ne politizáljuk át ezeket a szférákat. Nagyon fontos volt a kérdés, melyet feltettek nem közvetlenül válaszolok az ön kérdésére, mert nincs meg ehhez a hatásköröm, de talán felhívnám a figyelmet egy fontos témára, ami a Stabilization Industry kifejezés az Egyesült Államokban. Tehát ez azt jelenti, hogy minden katonai kapacitás kapacitás, tehát akik jelenleg egyenruhában működnek a helyszíneken, a jövőben az a cél, hogy ezek egyenruha nélkül működjenek, akkor is, hogyha katonai szereplők. Tehát ez a stabilizáció ágazata, vagy iparága, és látjuk, hogy hozzájárul majd ez az ágazat a biztonság felerősítéséhez. Részt vesz majd az egészségügyi problémák felszámolásában, a civil lakosság védelmében, és így tovább. Elnök asszony, át Görenc úr még kérdezni akar, vagy igen, mert át kellene térnünk a harmadik témánkra. Én azt hiszem, hogy ezt a kérdést tehát mindenképpen tisztázni kell itt nem csak arról van szó, hogy védjük a humanitáriusokat, hanem azt is, hogy hosszabb ideig maradjanak ott az adott térségekben, és ugyanúgy fenyegetik őket, mint a katonákat, tehát hogyha az ECO semleges, akkor a pénzügyi erőforrások is legyenek semlegesek a fejlődés szánt összegekre gondolok, tehát csak úgy, mint a külügyi szolgálattal kapcsolatos feladatok. Elnök mondja, egyetértek önnel, Görenszül. Most pedig térjünk át a harmadik panelre. Ez a, az utolsó panelünk a meghallgatás során. Márten Lakur úr is itt van velünk, aki a, az ICRC brüsszeli irodáját képviselője, itt van Gerard úr, az OCSA brüsszeli irodájának képviselője, és Farah Karami asszony, az Oxfam International képviselője, az Oxfam Novib-tól jön, amely a holland együttműködési szervezet, és egyben köszönetet is mondok a, annak a csapatnak, tehát az előző panel csapatnak, akik itt voltak, és most a harmadik csapat következik. Voilà, nous allons peut-être commencer. Most akkor meg is kezdenénk, hogy ne vesz, tehát az időt ne veszítsünk. Márten Lakur úr kap először szót. PowerPoint beszámolója van. pas l'écran devant. Mikrofonba kérjük, hogy beszéljen az előbb, igen. Hello, thank you very much. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy itt lehessünk, hogy felszólaljunk. Picikét meg vagyok ijedve, mert attól félek, hogy sok mindent csak ismételni tudok, de ugyanakkor az a benyomásom, hogy az ismétlés a tudás anyja. Kezdem tehát egy taktikai szinttel. Voltak éppen a szintéri szinttel, és megadom a lehetőséget annak, hogyha valaki a humanitárius fellépést és a katonai fellépést is ellen, vizsgálja, és a politikai döntéseket vizsgálja, akkor megfelelően uh, ítélkezni tudjon. Nos, ez a mondat, amit kivettétek, ezt az afganisztáni bevetési vezetésnek, vezetőnek mondtam egy taliban vezető néhány évvel ezelőtt. Voltak éppen ebben az mondatban négy kulcsüzenet van. Egyrészt a közelség, illetve a humanitárius szereplő, szereplé, az szereplők fellépése elleni ellenállás. Egy olyan ember mondja ezt, akit eh, már 20 évvel ezelőtt is szabadságharcosnak tartottak az afgánok, ma pedig ex szélsőségesnek vagy akár terroristának nevezik. Tehát ő mondta ezt az ICRC vezetőjének. Tehát őt a lakosság hangjának lehet tekinteni. A független fellépés nagyon fontos, még akkor is, hogyha nagyon polarizált a környezet, mint például Afganisztánban, nagyon kielezett. A kulturális szakadékokat át lehet hidalni, nem lehet feltölteni, de igenis át lehet hidalni őket. És semmi kétség eh, nem férhet ahhoz, hogy ez a tálib vezető az ICRC vezetőjét egy nyugati embernek tartja. Nem, semmi kétség nincs a felől, hogy az ICRC-t honnan finanszírozzák. Még akkor is így van ez, hogyha a, a semleges fellépés elfogadhatóvá teszi számára ezt a, um, ezt a fellépést. Tehát ez a taktikai megközelítés a hadszintérről. Következő lépés a tálib vezető kijelentésével szembeállítom Rasmussen NATO főtitkár kijelentését Csikágóban 2010-ben mondta a következőket, amit láthatnak azt. Ezek konceptuális kérdések, ugye elhagytuk a hadszínteret, de mit látunk ebben a mondatban? és azt hiszem, hogy erről ma délelőtt már többen beszéltek, mit láthatunk tehát ebben a mondatban? Két alapvető félreértés jelenik meg. Egyrészt, hogy minnyájan egy hajóba neveznénk, egy bizonyos kontextusban. Hát kérem, ez nem így van. Hogyha persze mindenki ugyanazon sebes sodrású folyón igyekszik előbbre jutni, de semmiképpen nem egy hajóba nevezünk. A katonaság páncélozott hajókkal úszkál a, a sebes folyású um, folyó sziklái, mondhatni szküllái és karibdiszei között, ám a humanitárius segítség nyújtó szervezetek sokkal jobban ismerik a vadfolyású folyót, mert már évek vagy évtizedek óta vannak jelen. Tehát ez a félreértés, hogy ugyanabban hajóban eveznénk, abból ered talán, hogy ugyanazon kulturális háttérrel rendelkezünk, mondjuk Afganisztánban. Tehát mondjuk a francia katona számára talán nehéz megérteni azt, hogy a svájci vöröskereszt küldött nem ugyanabban a hajóban nevez Tehát még egyszer itt a függetlenség, a semlegesség kérdése merül fel. Tehát azt hiszem, hogy Rasmussen NATO főtét, főtétkár voltak éppen azt akarja mondani, hogy az NGO-k számára a semlegesség szent elv. És nem érti igazából, hogy a semlegesség kizárólag a célt szolgáló eszköz. Tehát nem a semlegesség céljáért küzdünk, nem, ez a mi operacionális eszközünk, mondhatni, ez a mi pál- páncélzatunk, a függetlenség. Következő fóliát kérem. Just repeat, all the actors do not share the same még egyszer itt azt mutatom meg, hogy ez különböző szereplők nem ugyanazon célokat szolgálják. Térjünk rá gyorsan a második bullet pointra, vagy pontra hogyha a humanitárius szereplők nem peacebuilderek, nem a békeépítés szolgálják, akkor nem ezt szolgálják, és ilyen módon az államok sem tekinthetők humanitárius fellépőknek. Hogyha azok lennének, akkor Szomáliában vagy Komuli, Kolumbiában még jelen lennének, mindazon országokban akkor humanitárius igény jelentkezik. Tehát hogyha a célok között szelektálhatnak, akkor ebből kiderül, hogy nem humanitárius szerepvállalók. Még akkor is, hogyha jelenlétük hozzájárul a humanitárius célok eléréséhez, ezt nem szabad elfelejteni. A semlegesség egy viselkedést jelent. Ez egy személyes viselkedést jelent, de nem csak személyes, hanem intézményi viselkedést jelent, és a semlegesség kizárólag a cselekedetek által válik láthatóvá, máskülönben csak írott malaszt marad. Következő fóliát kérem. Nagyon gyorsan lépek előre, hiszen itt már majdnem minden elhangzott a kockázatok tekintetében. De azt akarom mondani, hogy a különbségek nem egységesek. A különbségek nem az uniformisban, az egyenruhában, nem a fegyverekben rejlenek, hanem a különbség a politikai fellépés között van. Egyébként ez nem egy szitok szó, hogy politikai cél, és a humanitárius fellépés között van. Ebben rejlik a különbség. Tehát azt gondolom, hogy a polgári, katonai korreláció vagy együttműködésről szóló vita egy szélesebb vita kontextusába ágyazható, amely, még egyszer mondom, a politikai és katonai fellépések és a humanitárius fellépések különbségéről szól. A Nemzetközi Vöröskereszt, tehát az ICRC világos történeti okoknál fogva soha nem riadt meg a katonaságtól. A Kereszt mozgalom épp a hatátet meg, és hogyha valakinek a mindennapi munkája a hadszintérhez köti, a csatamezőhöz köti, akkor nincs oka arra, hogy féljen a katonaságtól való kapcsolattól, akár katona, akár állami, akár nem állami haderőről van szó, vagy rendőrségről van szó. Egész egyszerűen a Nemzetközi Varoskör ezt nem is tudná mandátumát ellátni, hogyha nem volna kapcsolata a katonai szervezetekkel el kell, hogy fogadják a Vörös Keresztet, ezek a katonai szervezetek, és velük együtt kell a biztonságról tárgyalnunk. Mondok egy példát. Hétfőn Nepálban jártam, és Libiáról cseréltünk eszmét, és itt a biztonsági kérdésekről cseréltünk eszmét. És mindig azt mondjuk, hogy amikor a biztonságról beszélünk, akkor nem védelmet kérünk, hanem csak azt kérjük, hogy a mozgásnak, mozgást koordináljuk, tudják ők is, hogy hol vannak a, a mi a, telepeink, táboraink, nehogy valami bal, baljuslat balul üssön ki, egyszerűen azért, mert nem koordináljuk előképpen a fellép, Fellépésünket. Végezetül pedig a katonai fellépés általában a katonai akció váltja ki a Vörös Kereszt fellépését. A katonai fellépés emberek halálához, megsebesüléséhez, hadifogságba eséséhez vezet, és itt koordinatív szerepe van a Nemzetközi Vöröskeresztnek, az nem, ezzel egyes nemzetközi szervezetekkel is fel kell vennünk a kapcsolatot. Ekkor lépünk tehát föl. Mondok egy utolsó példát. Két évvel ezelőtt Kandahárban voltam, Afganisztánban, a Kandahári repülőteret látogattuk meg és egy fehér-vörös keresztes kocsiban utaztunk, négyen a helyi vezetés részéről, és a negyedik személy egy halott személy volt, egy halott test volt, akit a Vörös Kereszt a családjának akart visszaadni. A NATO haderői senki nem menne vissza, közül senki nem menne vissza ebbe a faluba, hogy visszavigyen egy halottat a család eh, sohasem fordulna NATO-hoz, hogy adja ki a halottat. De ez két dolgot mutat tehát ez a konkrét esemény. Hogyha az ISAF valaki a, közül, valaki a vörös keresztet kéri meg, hogy egy humanitárius eh, cselekedetet hajtson végre, mondom, ez egy kis lépés, de egy humanitárius esemény volt, akkor ezt koordinálni kell a, a katonai vezetésnek tudnia kell, hogy mit tehet az ICRC, tehát a Nemzetközi Vöröskereszt, másrészt pedig világossá kell tenni, hogy a függetlenség és a pártatlanság igenis működhet, sőt, gyakran ez az egyedüli biztosíték annak, hogy működjön a humanitári szervezetek fellépése. Bengáziban, Iszrátában és Tripolisban szinte mi vagyunk az egyetlen humanitárius szervezet, és mindig a függetlensége védjük magunkat. Köszönöm szépen. Most Gerard úr kap szót, az OCSA brüsszeli összekötő irodájának vezetője. Köszönöm szépen, Strifler asszony, köszönöm szépen hogy a szakbizottság eh, tagjai érdeklődnek a téma iránt. Ez egy nagyon érdekes téma abból, hogy mit is hallottam ma reggel, ugye azt kérdeztem, hogy, hogy, hogy szélesítsem ki ezt a témát. Ganassa tábornok beszámolójára majd még vissza szeretnék térni, de úgy gondolom, hogy a katonai szereplők és a humanitári szereplők közötti együttműködés most már javult. Szeretném elmondani, hogy mi az ENSZ irodája, miért foglalkozunk az NGO-kkal és a Nemzetközi Vörös Keresztel, hogy hogyan is működnek ezek a szervezetek. Ahogy Péter Zangel mondta, azt hiszem, hogy nem dogmatikusnak kell lennünk. Nem azok vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ha nem tetszenek az elveink, akkor majd megváltoztatjuk azokat. Az elveinket megértik, és erre már rámutattunk, hogy miért is vannak ezek az elvek. Ezek nem olyan elvek, amelyeket egyik napra a másikra hoztunk létre, dolgoztunk ki, ezek már régóta léteznek. Ahogy már hallottuk ma reggel, és ez nagyon kritikus dolog, hogy hogyan lehet megvédeni a humanitárius területeket a politikától. Azt hiszem, hogy ez valami olyan dolog, amit mindenképpen az ENSZ perspektívájából az OCSA irodában is tanulmányozunk, itt a brüsszeli irodában is, valamint az Európai Unió és a NATO-val való kapcsolatokon keresztül is. A kapcsolataink sikere az EU-val, a politikai és katonai szereplőkkel az, az volt, hogy tűzfalakat tudtunk felállítani, és olyan instrukciókat, olyan iránymutatókat tudtunk ki dolgozni, amelyek segítették a, a különböző szervezeteket. Ugye az iránymutatás az az, hogy irányt mutatunk, és, és itt egy közös fellépésről van szó, itt nem arról van szó, hogy mi irányt mutatunk, aztán ti pedig kövessetek. A MCDA mobilizációja is nagyon fontos, ezt ezen iránymutatókat letárgyaltuk a katona szereplőkkel is. Fontos az, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, hogy megértsék, hogy miről is van szó. Éppen ezért alá kell húzni a kapcsolatot a humanitáriusok és a politikusok között. Vannak olyan humanitárius szereplők és NGO-k, amelyek egy kicsit bonyolultabbak ezen a területen, és a politikai mandátummal nem értenek egyet. Ezért kell kombinálni, összehozni a különböző szereplőket, az ENSZ irodát, a Nemzetközi Vörös Kereszt irodáját, és ide kell venni olyan szereplőket, mint a britek, a svédek, a, az ECO képviselői. Mindnyájunknak megvan a saját szerepünk annak érdekében, hogy a humanitárius térséget fent tudjuk tartani. Szeretnék arra is rámutatni, hogy már létezik az EU-ban az önök munkájának hála Stifler asszony a januári plenáris ülésen Strasbourgban is volt róla szó, tehát létezik már e, ezzel kapcsolatosan ugye dokumentum is, és a politikai testület, amely elfogadta ezeket az erőfeszítéseket. A parlament nagyon sokat tett annak érdekében, hogy elfogadják ezeket a kritikai elveket is, nem csak a parlament, hanem a bizottság és a tanács is. Nagyon nagy örömmel láttuk, hogy a júliusban a külügyi szolgálat is foglalkozott a konszenzus témájával. Kevés az időnk, de szeretnék rámutatni arra, hogy mit is sikerült elérni az EUFOR-nak Líbiában. Mindenki ö, tudja, hogy a hogy ez egy, a kapcsolatoknak ez egy példája a humanitárius közösség és a politikai testületek között, nevezetesen, hogy hogyan lehet támogatni ezt a folyamatot, a politikának is meg kell érteni, hogy mit tehet és mit nem tehet meg. Az Európai Unió politikai ereje, erői megegyeztek, megállapodtak abban, hogy beveszik a nyelvezetükbe a humanitárius elveket, és az iránymutatókban benne foglaltakat az OCSA kérte azt, hogy támogassanak bizonyos területeket, és el lehet mondani, hogy itt új fejleményekre került sor. Aztán arról is szeretnék szólni, amiről Kamamba professzor már beszélt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának mandátuma rendelkezik a politikai és a monetárius szereplőkről. Még akkor is, hogyha a humanitárius segítségnyújtás függetlenül folyik a politikai és a katonai szereplők szintén szereplőt játszanak. E, természetesen 1973-ban vagy 75-ben nem ugyanaz volt a helyzet, mint ma a Kongóban vagy az Elefántcsontparton. Természetesen más szempontokat kell figyelembe venni, tehát a politika is részt vesz ebben a folyamatban, és a katonáktól is azt kéri, hogy a politikai döntéseket valósítsák meg a gyakorlatban. Azt hiszem, hogy az EUFOR példája azt is mutatja, és rámutatott arra, hogy megállapodott a politika közössége is, a világa is ezekben a fellépésekben, például Líviát illetően is. Vannak kritikus pontok. Nem akarok visszatérni arra, ami már elhangzott, teljesen világos. Nem arról van szó, hogy a humanitárius közösség nem akar a katonai közösséggel együttműködni, és Ganesa tábornok is elmondta, hogy milyen nehézségei voltak, hogy, hogy, hogy milyen nehezen kommunikált ez a két közösség azt hiszem, hogy itt inkább az a probléma, hogy nem lehet úgy leegyszerűsíteni, hogy a két közösség nem akar egymással tárgyalni. Azt hiszem, hogy nagyon különbözők a kontextusok. És láttuk azt is több esetben, hogy a humanitárius közösség várta a katonai szereplők segítségét, ugyanis a sok esetben egy bizonyos helyzetben a, ahhoz, hogy megfelelő módon válaszoljanak a problémákra, a katonák szereplése egy hozzáadott, egy pluszértéket jelent a humanitárius közösség számára, és nem erről van szó, hogy nem akarnak egymással beszélni, hanem a, a kapcsolatok javultak, én nagyon sokat foglalkozom a NATO és az EU ügyekkel is, és amit megtanultunk a NATO-tól, például a pakisztáni helyzettel kapcsolatosan, az nagyon az, az, hogy a NATO például túl aktív akart lenni, és túlságosan is támogatta a humanitárius közösséget és éppen azt mondtuk nekik, hogy ne mosodjanak össze itt a feladatok, vigyázzanak erre. Az OCSA specifikus felelőssége az az, hogy a politikai és a katonai szereplőkkel foglalkozzon. Itt nem egy koordinációs feladatról van szó, ugyanis ez aláásná a folyamatot. Itt arról van szó, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az elveket jól értik, hogy a politika, a katonai szereplők és a humanitáriusok értik, hogy mi is a mi mandátumunk és a hatáskörünk. Köszönöm szépen. Karimi asszonynak adom meg a szót. Az Oxfam Novib igazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a meghívásért. Ugyanis a meghívás lehetőséget ad számomra, hogy az Oxfam szempontjait is bemutassam. Az Oxfam elnézést, mindenki hallja a tolmácsolást? Kér. Ja, ja. Tehát az Oxfam Novib tagja az Oxfam szövetségnek, amely 48 független szervezetből áll, és több mint 80 országban képviselteti magát. Hosszú távú humanitárius projekteken dolgozunk, humanitárius segítségnyújtáson, és célunk, hogy a humanitárius segítségnyújtást összekössük a szegénység elleni küzdelemmel is. És természetesen a fejlesztési segély céljaival is. Úgy gondoljuk, hogy lehetséges a világon legyőzni eh, a szegénységet, és szükséges ezért tennünk. Nekem az a az a kihívással kell most szembenézem, hogy utolsóként eh, szólhatok hozzá a vitához, és egy új szemszögből kell megvilágítanom a kérdést, ez nem egyszerű feladat. Vannak olyan kijelentések, amelyeket mindenképpen támogatni tudok. Az Oxfam is azt gondolja például, hogy a humanitárius segélyeknek az átpolitizálása és a militarizálása az egyre gyakoribb, és ez aláássa a segítségnyújtásnak a hatékonyságát. Sajnos meg kell, hogy állapítsuk, hogy ez hosszú távon a teljes nemzetközi közösség hitelességét aláássa. Ahogy azt hallhattuk már, az a fontos, hogy lássuk, hogy az emberek, a lakosság hogyan, lász, hogyan lát minket, és a közösség, a nemzetközi közösség milyen szemmel tekint ránk, tehát hogyan adjuk el magunkat a nyilvánosság előtt. Sajnos itt nagyon nagy anomáliák mutatkoznak az utóbbi időben. Az Oxfam februárban egy jelentést készített, amelynek az volt a címe Whose Aid Is It Anyway? Tehát kinek a segélyéről van is szó. Ebben a jelentésben az, arra a kérdésre kerestünk választ, hogy mik a jelenlegi fejlemények a humanitárius segítségnyújtás területén most megkísérlem, hogy néhány fontos pontját kiemeljem ennek a jelentésnek, és felmutassam az összefüggéseket az előző megállapításaimmal. Hogyha megnézzük a kutató munkát és az azáltal biztosított adatokat, akkor azt látjuk, hogy a fejlesztési segélyek 25%-a, amit ugye az Európai Unió és a tagállamok nyújtanak, nos ezeknek a 25%-a az elmúlt években három országra összpontosult, Afganisztán, Pakisztán és Irak. Ez a három ország. Azt gondolom, hogy ez a lista már önmagáért beszél, és nyilvánvalóvá teszi, hogy a politikai megfontolások játszották a fő szerepet, akkor, amikor a humanitárius, amikor a humanitárius segítségnyújtás címzetjéről kellett dönteni. Különösen súlyos az iraki helyzet. 2008-ban például az Európai Unió, és különösen annak tagállamai, mintegy 5 milliárd dollár segélyt nyújtottak Iraknak. 2009-ben pedig, miután a csapatok nagy része kivonásra került az országból, ez az összeg 5 milliárd euróról 250 millió euróra csökkent. Tehát ez is egy világos bizonyítéka annak, hogy mi itt a viszony az egyes ágensek között. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nem üdvözlendő, egy nem kívánatos fejlemény, különös minden, ami a fejlesztési segét és a, a humanitárius segítségnyújtást illeti. Nos, sok szó esett itt már Afganisztánról. Utolsó hozzászólóként szeretném én is Afganisztánt példává tenni és példaként kezelni, hiszen ez egy jó modell, amely megmutatja számunkra, hogy nagyon sok negatív fejlemény is volt, nagyon sok elítélendő történés Afganisztánban 1982 óta vagyunk jelen, és hát így hosszú ideje dolgozunk együtt helyi szervezetekkel a szegénység elleni küzdelem keretében. Éppen most érkezem egyébként eh, Afganisztánból, ahol néhány napja még ott voltam, és láttam, hogy mi a jelenlegi helyzet Afganisztánban. Most egyfajta átmenet van, ami a katonai közigazgatásról, ami, ami egy átmeneti helyzet van, ami azt mutatja, hogy a fejlesztési segélyeket és a humanitárius segítségnyújtást is a katonai eh, szempontok uralják. Van egy független katonai vezetés, hogyha van ez az, in, ez az integrált eh, ENSZ mandátum és OCSER mandátum, és senki sincsen abban a helyzetben, hogy a vezető szerepet ebben a helyzetben magáivá tegye és a vezető kezébe vegye. Tehát itt egy átmeneti helyzet van, és azok a várakozások hangzottak el, illetve azt várják ott a, az emberek, azok a kilátások, hogy a katona intézkedések tovább fognak terjedni, most nem igazán tudjuk, hogy katonai téren mi történik az országban, senki sem fér hozzá az ezzel kapcsolatos információkhoz. Éppen ezért föl kell tennünk azt a kérdést, hogy tulajdonképpen Afganisztánban most mire van szükség. Amire szükség van, az nem egy független katonai mandátum, egy független humanitárius mandátum, amely ilyet elfogad, és amely egy kompromisszumot képez a konfliktusban résztvevő valamennyi fél között. Ezzel egyidejűleg arról is gondoskodni kell, hogy a polgárok jogai megfelelően érvényesülnek. Miért mondom ezt? Az eddigi helyzetből le kell vonnunk a tanulságainkat, és meg kell, hogy állapítsuk, hogy a katonák megkíséreltek gyors eredményeket eh, elérni az embereknél, és gyors előrelépéseken megnyerni maguknak a lakosságot, és így a politikai szempontokat eh, alátámasztani. Most azonban az a helyzet, hogy a nemzetközi közösség és a helyi lakosság között egy nagy mély szakadék alakult ki emiatt és még több aggodalomra ad okot, hogy nagyon nagy a szakadék a helyi lakosság és a nemzetközi közösség között, és nagyon nagy a szakadék a kormányzat és a helyi lakosság, illetőleg a kormányzat és a nemzetközi szervezetek között is. Tehát az lenne az üdvözlendő, hogy a dolgok abba az irányba alakuljanak a jövőben, hogy ez a helyzet megváltozzon. Ez azonban nem indult el, mert túlságosan összpontosítottak a rövidtávú célokra, a rövidtávú eredményekre. Az emberek hallják, hogy hány milliárd dollár segély érkezett az országba, de nem látják, hogy ez ahhoz vezetne, azzal az eredménnyel járna, hogy az ország fejlődése végre elindul. Éppen ezért gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy Afganisztánban elvétettük a célokat, és a nemzeti kormánynak, a központi kormányzatnak a hatalmát nem tudtuk megszilárdítani. Zárásképpen annyit mondanék, hogy nagyon fontos, hogy ezt a tanulságot levonjuk az afganisztáni eh, múltból, és a humanitárius segítségnyújtásnak a függetlenségét garantálnunk kell. a fejlesztési segélyek területén is előtérbe kell helyeznünk a szegénység elleni küzdelmet és a politikai szempontok érvényesülését meg kell akadályoznunk. Nem szabad, hogy a humanitárius segítségnyújtás a politika bábjává váljon. Ma ezt látjuk, és azt látjuk, hogy hogy talán csak az echo tekintik függetlennek, jó, hogyha ez független is marad, és a nemzetközi katonai eszközöket, e, ugye itt az iPhone-ról volt szó, ez, ezek mindenképpen csak az utolsó eszközként kerülhetnek alkalmazásra. Líbiában e, most erre nincsen szükségünk szerintem. Köszönöm szépen. Görens úr, Azt hiszem, hogy ez a három beszámoló előadás, előadás nem könnyíti meg a feladatunkat. Visszatérnék a már előzőleg feltett kérdésemre, Természetesen önök joggal mondhatják azt, hogy vannak olyan esetek, amikor a katona, katonák és a humanitáriusok kéz a kézben együttműködnek de van, ahol ez nem működik, például konfliktusos eh, helyzetekben. Eh, ugye van, ahol ott kell lenni a katonaságnak, mert nélkülük semmit sem lehet megvalósítani, sőt a humanitárius segélyek sem jutnának el, csak akkor, hogyha a katonák beavatkoznak, például az amerikai katonák. Azt hiszem, Karimi asszony asszonynak sokkal óvatosabb a megközelítése, mint a két másik előadónak. Én szeretném a három előadótól azt hallani, és szeretném tudni, hogy az Európai Unió intézményei szintjén kell-e valamit tenni annak érdekében, hogy minden szereplő a lehető legjobb feltételek mellett tudja elvégezni a saját feladatát. Ugyanis a, az a rendszer, ami már most létezik, szeretném tudni, hogy ez a legjobb rendszer-e, vagy pedig meg kell valamit változtatni. A ö, Nemzetközi Vörös Kereszt képviselőjétől ugye azt kérdezem, és mondom is neki, hogy ugye önök ott vannak, és, és, és voltak országok, ahonnan vissza kellett vonniuk az, ügy, a, a, az embereiket, az vöröskeresztes ügynököket. És hogyan, hogyan határozzák meg akkor ezt a politikát? Mi, hol van az a határ, amikor visszavonják az embereiket, nem engedik oda? Akkor megpróbáljuk a választ. Ki kezdené? Lakur úr? Igen, az önkérdésével kapcsolatosan. Tehát, hogy mi, hol is van az a vörös vonal, hol a határ? Hát vannak olyan kontextusok, amikor is a Nemzetközi Vörös Kereszt annak ellenére, hogy hogy semmi se változott a működésében, de egész egyszerűen nem fér oda, nem tud segíteni a, az adott lakosságnak. Most e, ez így van, de hol a határ, amit nem lehet átlépni? Ugye a Nemzetközi Vörös Kereszt a, egy safe environment-ben kell, hogy működjön, ugye, hogy az angol szót használjuk, tehát a biztonságot próbálja kezelni, próbál fellépni az elveinek megfelelően, de aztán vannak különbségek is. Mit jelent az, hogy egy, egy környezet áldozatának lenni, vagy pedig egy közvetlen fenyegetettség áldozatának lenni? Ugye ez nem csak számunkra, hanem más szervezetekre is érvényes. Akkor, amikor azt érezzük, vagy közvetlenül támadnak bennünket, vagy azt érezzük, hogy meg fognak támadni bennünket, akkor le kell állítani a műveleteket. Ez teljesen világos, ugye, és ez így van. Persze a nemzetközi közösségen belül a veszélyhelyzetek is különbözőek. Az ENSZ például besorolja a veszélyezettségi szinteket, van egy, egy, egy hmm. besorolása, aztán mi az ENSZ általában tovább szokott a helyszínen maradni, de van egy olyan, van, eljön egy olyan idő, amikor igenis ott kell hagyni az adott térséget, adott helyszínt. Na most ilyen helyzetekben ezek olyan helyzetek, amikor semmiféle politikai ö, megoldás nem létezik. Tehát még a, a megoldás csirája sincs meg, és akkor ilyen környezetben lehetetlen ö, működni, és ott senki nem ö, ö, lehet a helyszínen. Vannak olyan szereplők, akik számára az, hogy mi semlegesek vagyunk, függetlenek vagyunk, ho, ö, pártatlanok vagyunk, és így tovább, tehát számukra ez, ez nem, nem elfogadható, tehát mert mi nem cselekszünk, úgymond, tehát semmiféle hadműveletben nem veszünk részt. És, és akkor a szélsőséges csoportok fellépnek a humanitárius segélynyújtókkal szemben. Köszönöm szépen a kérdését, és de nem tudom, hogy én vagyok a, a jó személy, aki erre válaszolhatna, ugyanis én nem az Európai Unió képviselem, hanem egy másik szervezeten. Tehát önök, ön azt mondja, hogy megvan a megfelelő eszköztár, az eszközrendszer, hogy e, elégséges-e az a rendszer, amiben működni tudunk. Péter Zangöl ma délelőtt elmondta, hogy az európai intézmények a mai szervezettségi szintjükön, a portfóliókat figyelembe véve, a biztos asszony munkáját figyelembe véve. Azt hiszem, hogy nagyon jól elhatároltak a feladatok. A tanács nem fog azzal foglalkozni, ami a bizottság munkája, és így tovább. Aztán említették azt, hogy január 18-án a plenáris ülésen elfogadtak egy dokumentumot is az, arról azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet javítani a humanitárius segényújtási helyzeten. A kontextusok is különbözőek. Haiti más kontextus volt, Líbia is az, a professzor úr itt beszélt Csádról, az is egy másik helyzet. A, ami fontos az az, hogy az elveink vezéreljenek bennünket, de más kontextusokban a, a e, a vezérőelvek is máshogy hogy fognak működni. Ugye, ugye azt mondják, hogy Haiti-ra miért hívtak be katonákat, Líbiában meg miért nem akarják, hogy ott legyenek. Tehát itt nem csak intézményes problémáról van szó. Annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy a haiti helyzet után tisztáz, jobban tisztázódott a helyzet, hogy mit is tesz a humanitárius információs központ és a katonai információs központ, de azt hiszem, hogy inkább a párbeszéd a fontos, és a megértés, a kölcsönös megértés kérdéséről van szó. Én még mindig kapok olyan üzeneteket ö, ö, nagykövetektől, a, akik úgy gondolják, hogy túl messzire megy el az ocsa, hogy, a, hogy az ocsának döntési hatalma is van, döntési hatásköre van, például azzal kapcsolatosan, hogy katonákat küldenek-e Líbiába, vagy nem. Tehát vannak bizonyos területek, amelyek jól működnek, de bizonyos intézményes szerveknek meg kell érteniük, hogy az, hogy az együttműködés a fontos, és az ensz ke- kell együttműködni. Nem tud neveket esetleg, vagy szervezetek neve itt felsorolni. Most akkor Karini asszonynak adná meg a szót. Frág, eh, Um, ehm, ik uh, gaf even... Köszönöm szépen a kérdést. ...1982 óta vagyunk jelen Afganisztánban, ahogy azt már említettem. Tehát gyakorlatilag már azelőtt ott voltunk, hogy a katonák megjelentek volna, és 2014-ben is ott leszünk. Én jó magam 2000-ben jártam először először Afganisztánban, akkor még ugye a talibán rezsim volt hatalmon, és újra és újra meg kellett állapítanom, amikor ellátogattam ebbe az országba, hogy itt nem csak humanitárius problémával, hanem politikai gondokkal is szembe kell, hogy nézzünk. Tehát nem csak az a fontos, hogy elválaszok egymástól a humanitárius feladatokat, teendőket és a politikai teendőket, hanem azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy végső soron milyen ö, eredményeket tudunk elérni a beavatkozás jelen formájával. A nemzetközi közösségnek sokkal szerényebbnek kellene lennie, és nem szabad abból kiindulni, hogy katonai eszközökkel ilyen, ö, ilyen sok eredményt el lehet érni ami az intézményrendszert illeti, ami számunkra rendkívül fontos, az az, hogy világosan és egyértelműen meghatározzák, hogy a pénzeszközöket mire, milyen célra bocsátják rendelkezésre. Hogyha fejlesztési költségvetést bocsátanak rendelkezésre európai részről, akkor meg kell határozni annak, mik a céljai, például a szegénység elleni küzdelem. Ez lehet cél. Ugyanakkor eh, eh, a tagállamok a szegénység elleni küzdelmet és annak finanszírozását sokszor politikai célokra használják. Tehát nem arról kell, hogy folyjon a vita, hogy mi legyen végsősorban a humanitárius segítségnyújtásnak a szerepe, és az hova kerüljön a, eh, a, például az Európai Unió külügypolitikájában. Vártam még a tolmácsolás befejezését, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a meghallgatásunk végére érkeztünk. Engedjék meg, hogy minden meghívott vendégünknek köszönetet mondjak. Köszönetet mondjak a résztvevőknek, a képviselőknek. Én irány... Én az én ötletem volt, hogy ezt a meghallgatást megszervezzük, ez a szerény ötletem volt, azt hiszem, hogy ez egy jó dolog volt, minnyáján megértettük azt, hogy szükségük van a különböző szereplőknek egymásra, és Vanessa tábornok és azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani minden szereplő mandátumát és feladatát. Fontos a, fenntartani a pénzügyi, finanszírozási erőforrások semlegességét is. Görenszó is nagyon érdekes kérdéseket tett fel. Minnyáján felelősek vagyunk a humanitárius év sikeréért. A pártatlanság, a semlegességet mindenképpen meg kell őrizni, akármi is történik. Folytassák tovább ezt a munkát, remélem, hogy lesz még meghallgatás, és fogunk találkozni. Ez a, meg, azt hiszem, hogy egy második, egy harmadik, sőt egy negyedik meghallgatást is meg lehet szervezni majd a következőben, mert a téma ezt megérdemli. Köszönöm szépen mindenkinek!